So, colleagues. Kedves kollégák, barátaim, igazán nagy megtiszteltetés, hogy itt összegyűltünk mai nap. Remélem, hogy mindenki nagyon jól kipihente magát, bár el kell mondjam, hogy nagyon sok agasztó dolog történt a világban, amely nem szokatlan, hogy a karácsonyi szünet idején nagyon sok rossz ítéletet és fogvatartásról szóló jelentést hallhatunk, zaklatásokról is szó van, hiszen ott általában nincsen senki, aki ezt meg tudná vizsgálni, hiszen mindenki elmegy karácsonyi szabadságra. E, kezdjük a napirend jóváhagyásával. Kérdezem önöket, hogy elfogadható-e a napirend tervezet. És mindenkinek természetesen nagyon boldog új esztendőt kívánunk, és a kedves tolmácsoknak és minden jelenlévőnek. Azt gondolom, elfogadhatjuk a mai napi rendtervezetet. Ha megengedik, bejelenteném, mint ahogy szoktuk is, webstreaming történik, a kamerák a hozzászólóra összpontosítanak. Ha valaki bekapcsolja a mikrofont, a kamera mindjárt ráirányul. Egy kis közleményt tennék, aztán Verzsia asszony ürendi kérdésben kap szót. Tehát webstreaming van, mint általában. Emlékeztetném önöket, hogy a kamerák automatikusan a hozzászólóra szegeződnek, amikor a mikrofon bekapcsolja valaki. Tehát kérem szépen, amikor hozzászólni kívánnak, akkor nyomják le a mikrofon onnan gombját. Kérem szépen, hogy világosan, tisztán fogalmazzanak, hiszen tolmácsolás történik. Tudom, hogy nem én vagyok a legjobb példája a lassan beszélőknek, de igyekszem azért mindent tőlem telhetőt megtenni akik a hozzászóló mellett ülnek, neki tudniuk kell, hogy ők is megjelennek majd a képernyőn. Kérem szépen, hogy nem szabad magánbeszélgetéseket folytatni, ha nem bánják, és kérem, hogy a hozzászól előtt ne járkáljanak föl alá, hiszen a képernyőn ezt látják. Verzsia asszony, öné a szó. Ügyrendi kérdésben, napirendi ügyrendi kérdésben. Oui, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Mint tudja, december közepe óta Tunéziában drámai módon romlott a helyzet a hétvégén. Beszélnek 30-50 halálos áldozatról a három leginkább érintett tartományban. Az az érzésem, hogy figyelembe véve az eddigi vitát. Ma nem tudjuk befejezni ezt az ülést úgy, hogy ne szentelnénk egy kis időt ennek a problémának. Azt hiszem, hogy a tunéziai csoda olyan, amilyen, és szerintem még eddig nem foglaltunk állást elegendően. Elnök Valószínűleg ön tudja, hogy több politikai frakció szeretne vitát javasolni a plenáris ülésen erről a témáról. Igen, te? Az én frakcióm is, azt hiszem, hogy az öné is, és biztos, hogy másik fog ehhez csatlakozni, hiszen ez már az elviselhetetlenség határához érkezett, és ezek a képek egyszerűen elviselhetetlenek, amelyeket a média közvetít Tunéziából. Szeretném megkérdezni, hogy az október 14-i ülést el tudjuk-e fogadni. Hogyha nincs kifogás, akkor elfogadtuk. Most pedig az elnök bejelentéseihez érkeztem szokás szerint. Sajnálom, nagyon sok dologról kell beszélnem a téli karácsonyi szünet után, hogy nem tudok rövid lenni. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy hogy a Szahara eh, díjat eh, odaítéltük, és Andrikine asszony jelentését is elfogadtuk. Emlékeztetem önöket, hogy ez eh, a jelentés igen szilárd alapokat biztosít a bizottságunk számára ahhoz, hogy a fő képviselőhöz forduljunk, és Andrikine asszony pedig felkérem arra, hogy amikor lehetséges, ő is csatlakozzon ide a elnökségi asztalhoz üljön ki. A főképviselő az emberi jogokkal kapcsolatosan több megbeszélést tartott, és ennek pozitív elemei voltak, amelyekre mi is számítottunk. A KOHOM, a tanácsi emberi jogi munkacsoport osztrák kollega, a munkacsoportban egy osztrák kollega fog elnökölni, ő ennek a munkacsoportnak igen tapasztalt tagja, ezt egyébként a főképviselő karácsony előtt jelentette be. Hosszú kampányt folytatunk azért, hogy a főképviselőt emlékeztessük arra, hogy külön igazgatóságot kell létrehozni emberi jogi témában a külügyi szolgálaton belül, és végül is ezt elfogadta. Veronika kolléganőnket kinevezték a külön igazgatóság üleges igazgatóság vezetőjével már régóta együttműködtünk, úgyhogy ezt a témát az ülés alatt fogjuk megbeszélni. Most visszatérünk oda, ahol befejeztük a karácsonyi szünet előtt. A parlament több fontos emberi jogi állásfoglalást fogadott el egy. Afganisztán, Malajzia, szeretném elmondani, hogy Malajziában voltam az elmúlt két és fél hét során, nem csak szabadságon, hanem megnéztem a különböző pálmaolaj ültetvényekkel kapcsolatos helyzetet, és egyébként Malajziával kapcsolatosan szükséges elfogadni egy állásfoglalást, valamint a Ugandában a homoszexuálisok jogaival kapcsolatos jogsértésekről is született állásfoglalás. Azon kívül több embert megvesztőztek a sinai félszigeten. Oszlóban december 10-én volt az ünnepség, amikor a Nobel békedíjat oda ítélték. Ez az ünnepség rendkívül megható volt. Az én politikai karrierem egyik fontos állomása. Nagyon sok kínai emberi jogi aktivistával, emberi jogvédével tudtunk beszélni, akik sajnos nem élhetnek Kínában. Pekingből senkit nem engedtek el Oszlóba. Relatíve elégedettük voltunk azzal is, hogy végül azok az EU tagállamok, amelyeknek Oszlóban képviseletük van, jelen voltak az ünnepségen. Biztos vagyok benne, mindannyian odafigyeltek arra, hogy körülbelül 15-20 ország döntött úgy, hogy követi kínai javaslatot, vagyis hogy nem vesz részt ezen az ünnepségen. A karácsonyi szünet alatt sokat foglalkoztunk a belorusz helyzettel, az elnök választás utáni helyzettel. Ez az elnök választás december 19-én volt. Karácsony előtt Buzek elnök kezdeményezést tett arra, hogy megállapodjon egy rendkívüli ülés tartásában a belorusz helyzetről. Remélem, hogy mindannyian ott lesznek. Ez január 12-én szerdán lesz, egy és két óra köz, egy és három óra között. A frakcióvezetők hasonlóan úgy döntöttek, hogy nyomon követő missziót küldenek Belarusba. És ha jól tudom, a misszióval kapcsolatosan döntést fognak hozni a különleges ülés után, a rendkívüli ülés után az ő ülésük 13-án lesz, akkor döntik el, hogy kik utaznak el oda, és pontosan mikor. Majd meglátjuk, hogy milyen döntés születik. Megállapodtak abban is, hogy szerdán, a szerdai ülés az AFET bizottság ülése lesz, Albertini úr az AFET elnöke fog elnökölni, de az ülést az Emberi Jogi Albizottsággal együttműködve szervezik a Belarus delegációval és a Euronest delegációval együtt. Az M a delegáció tagjait december 20-án hozták nyilvánosságra. A nyilatkozat azt is kiemeli, hogy a az EBSZ e megállapította, hogy szabálytalanságok voltak, törvénytelenségek, és azt is, hogy a rendőrség hogyan csapott le a tüntetőkre ez nem vezet konstruktív párbeszédhez és demokratizálódáshoz, valamint a nyilatkozat követelte a fogvatartottak azonnali bocsátását. Buzek elnök azt is követelte, hogy a tüntetők elleni vádakat ejtsék azonnal. Az emberi társadalom platformja is érintett, és felhívás történt arra is, hogy független vizsgálat történjen az eseményekkel kapcsolatban. Üdvözölhetjük az EU-ban folyó vitát arról, hogy mely belorusz tisztségviselők felelősek a választások utáni eseményekért, a letartóztatásokért. Az EBESZ-nek irodája van Minskben, és ezt az irodát bezárták. Nagyon kellemetlen hír ez is. Azt is meg kell említenem, hogy Pakisztánban brutálisan meggyilkolták Salman Kasszirt, aki Punjab kormányzója, és jól ismerik, ismertük őt azért, hogy mennyire toleráns volt, és mennyire támogatta a kisebbségeket. Saját őre, személyes őre gyilkolta őt meg. Azia Bibi keresztény szemét pedig eh, halára ítélték. Buzek elnök is kommentárokat fűzött ehhez az ügyhez novemberben, arról is, hogy eh, vonják vissza az Isten káromlással kapcsolatos törvényt. Azt hiszem, hogy ezzel mindannyian egyetértünk. Egyiptom. Riasztó a helyzet Egyiptomban. Egy keresztény kopter templomot eh, bombáztak, 21 személy halt meg, egy alexandriai kopt keresztény templomról van szó, ezeket a keresztényeket diszkriminálják, és a hatóságok nem tesznek eleget azért, hogy védjék őket. Emlékeztetnék arra is, hogy még mindig aggasztó a válság. Az Afrikai Unió erőteljes álláspontot foglalt el a helyzetről, és az ICOVÁSZ, a nyugat-afrikai országok parlamenti közgyűlése szintén próbál közvetíteni a válságban. De a nagyfokú emberi jogi visszaélések folytatódnak. Itt most már elefántcsontpantról van szó, és Gabó volt elnök támogatói pedig támadják a megválasztott elnököt. Szudánban tegnap eh, délszudáni szavazók körében népszavazás volt arról, hogy eh, Dél-Szudán független legyen. Mindez idáig még semmi komoly incidens nem volt, nem voltak erőszakos cselekmények. Nagyra értékeljük mindkét fél erőfeszítéseit arra, hogy békésen folyjon le ez a referendum. Hágában megvédték az ezzel kapcsolatos álláspontot. Veronique de Kaiser asszony az EU megfigyelő misszióját vezeti Szudánban, és január végén az ülésünkön be fog erről számolni nekünk. Akkor általánosságban áttekinthetjük a szudáni emberi jogi helyzetet. Berzse asszony már szólt Tunéziáról. Most aktívan készítjük elő delegációnkat a tunéziai misszióra. Négyen közülünk mennek január 25-26-án Tunéziába. Akkor megpróbáljuk közelebbről megnézni, hogy hogyan lehetne a legjobban megvédeni az emberi jogokat ott, nem csak az emberi jogokat, hanem az emberi jogvédőket is. És akkor talán jobban megértjük, hogy miért történtek ezek az erőszakos cselekmények a közelmúltban ott. Palesztináról is beszélni kell. Egy sor zavaró fejlemény volt az elmúlt napokban, beleértve civil, vagyis polgárjogi tüntetők megtámadását, és ezért az egész helyzet ott megtorpant. Ukrajna a keleti szomszédságunkban Füle biztossal kapcsolatba léptem, és megkérdeztem, hogy mit tudna tenni azért, mivel a rendőrség lerohanta egy fontos polgárjogi szervezet irodáit, ez a szervezet a menedékjogot kérőket védi. Linicia emberi jogi csoport, ez a csoport neve, és ez a támadás októberben történt. Füle úr válaszolt, és megnyugtatott engem, azt mondta, hogy a biztonság politikai nagykövet felvetette ezt a, az ügyet, és megígérte, hogy kinyomozza az ügyet, vizsgálatot tart, és az EU-t tájékoztatni fogja. Úgyhogy remélem, hogy erre nem sokára visszatérhetünk. Viszont van egy nagyon jó hírem is, mégpedig az, hogy az EU hivatalosan ratifikálta az ENSZ egyezményét a fogyatékkal élő emberek jogairól. Ez 23-án volt múlt évben, decemberben. Az EU az első regionális integrációs szervezet, amely a fogyatékkal élők jogaival kapcsolatosan aláírta ezt a megállapodást, és figyelemmel kísérjük azt, hogy a tagállamok hogyan csatlakoznak ehhez az egyezményhez. Oroszország és a Hodorkovszki ügy, valamint a tárgyalás, a bejelentés a, történt az elmúlt ülésünkön. Szeretném ennek folyamányaként önöket tájékoztatni arról, egyébként ezt a hírekben is hallhatták, hogy az orosz hatóságok represszív hozzáállást tanúsítottak a tüntetésekkel kapcsolatosan. 130 tüntetőt lesz tartóztattak a 31-es cikk jegyében. Andrekina asszonynal augusztus 31-én, és egy másik kollégánkkal én is ott voltam, és megfigyelőként a tüntetéseken. Egyébként a bebörtönzés Moszkvában és Szentpéterváron történt. A vádak igen komolyak, súlyosak, és én aggódom amiatt, hogy ez visszalépés, figyelembe véve azt, amit az elmúlt időszakban tapasztaltunk, vagyis azt hogy új polgármestere van Moszkvának, és ő azt mondta, hogy a békés tüntetéseket tolerálják, de sajnos ez nem történt meg. A demokratikus ellenzék más tagjaival is, például Boris Nemcov, aki miniszterelnök helyettes volt, őt is rövid igazgatási fogvatartás érte, és rövid ideig börtönben volt, néhány éjszakát valahol egy alaksorban töltött, matrac nélkül a padlón aludt, úgyhogy egy volt miniszterelnök helyettes, aki Putyint kritizálja, hát ilyen elbánásban részesül ma Oroszországban. Remélem, hogy Boris Nemcov eljön hozzánk, és beszélni fog nekünk az oroszországi helyzetről. Más nevek is vannak a birtokomban, de most őket nem említem meg nem fogadható el, hogy embereket azért tartóztatnak le, mert a gyülekezési joggal és a szólásszabadsággal élnek. Most pedig Mihály Hodorkovszki és Lebegyev perére térjünk át. André Kinasszony Bergman úr és jó magam, ott voltunk a bírósági teremben szeptember elején, erről már jelentést tettük, és tudom, hogy más kollégák is követték a tárgyalást, az eljárást. 30-án Hodorkovszkit azért ítélték el, mert ellopta az olajat a saját cégétől, és pénzmosást hajtott végre. A két szemét 2017-ig tarthatják börtönbe, bár valószínű, hogy fellebezéssel élnek. Buzek elnök máskal együtt december 30-án kiadott egy nyilatkozatot, és azt mondta, hogy a Hodorkoszki ügy emblematikus, emblematikus ügyé vált. Ez mutatja, hogy az emberi jogok helyzete milyen ma. Oroszországban. Nagy örömmel láttam, hogy sok kollega elkötelezte magát ezen ügy mellett, és szeretném Maria Logan asszonyt üdvözölni, ő Hodorkoszki úr egyik védőüdvédje. Hol van Maria Logan asszony? Biztos vagyok benne, hogy öt percet adhatunk önnek és meghallgatjuk Önt az ítélettel kapcsolatosan. Kérem, hogy öt percben szóljon hozzá Logán asszony. Good afternoon. Um... Jó napot kívánok! Nagyon szépen köszönöm az Emberi Jogi Bizottságnak, hogy ezt a lehetőséget megadta, hogy tájékoztattassam önöket, a látogatókat és a tagokat arról, hogy mi történt ebben a második politikailag motivált tárgyalásban, eljárásban, amely Lebegyev és Hodorkovszki urakat illeti. Ha megengedik, köszönöm az Európai Parlament segítségét, hiszen az elmúlt években nagyban támogatták az ügyet. Önök közül volt többüknek lehetőségük első kézből tapasztalatokat megtapasztalni. Moszkvában 20 hónapon keresztül zajlott ez a tárgyalássorozat, önök között többen részt vettek a második részben. Azok számára, akik talán nem annyira ismerik az ügy minden részletét, Hodorkovszki úr és Lebedev úr 2003 óta van fogságban, őket letartóztatták, aztán csalásért, csalással vádolták őket, és adócsalással elítélték őket, e, politikai e, eljárásban 8 évre ítélték őket. 2005-ben és 2007-ben ahogy közeledett a idő, a nyolc év felét leülték, újabb vádakat emeltek ellenük, és Oroszország üdvözölte az új elnökét, Medvegyev urat, az új eljárás 2009-ben kezdődött a második politikailag motivált bírósági per Oroszországban, így hivatkozunk rá. Aztán, ami December 15-ét illeti. A bíróság ítéletet hozott volna eredetileg ebben a perben. Sajnálatos módon december 15-én Önök között többen tudják, hogy az ítélet az elnapolásra került, nem indokolták meg az elnapolást. Több száz ember ült a bíróság lépcsőjén várva az ítéletet. December 16-án egy televíziós interjúban Putyin miniszterelnök nyilatkozott az éves interjúban, amikor kommunikál az oroszországi emberekkel. Egy kérdést tettek fel neki, méghozzá Hodorkovszki úrról, és a válasz, amelyet Putyin miniszterelnök adott, a következő volt. Egy tolvajnak börtönben a helye, a második Hodakovsky Lebegyev per esetében bebizonyították a büntet hetőségüket. Tehát bűnösnek nyilvánultak. December 27-én újra összeült a bíróság, és Hodorkovszki és Lebedev urakat bűnösnek találta méghozzá sikasztásért és pénzmosásért. Emlékeztetem önöket arra, hogy a két vádoltat azzal vádolták meg, hogy egész a Yukos Oil hat éven keresztül azt mondjuk, hogy lopták az olajat ebből a társaságtól. Négy nappal később, december 30-án, mielőtt mindenki az új évet kívánta megünnepelni, Daniel Yukin bíró bejelentette azt, amit mindenki nagyon vált, méghozzá az ítéletet a büntetőítéletet. Hodorszkowski és Lebedev eh, urakat 13 és fél évre ítélték, amely másfél évvel rövidebb, mint a maximálisan kiszabható büntetés ilyen bűncselekmények esetén. Aztán arra is ítélt 14 évre eh, ítéltek őket, hiszen ha megnézzük az első per és a másik per összességét. A védő ügyvédek nem kapták még meg az ítéletet. Oroszország ugye szabadságon van január 1 -e óta, holnap van az első munkanap, tehát mi a ügyvédek arra számítunk, hogy holnap kapjuk meg az ítélet egy-egy példányát, vagy a végére. Amit most már tudunk, az a bíró az ítéletében azt mondta, hogy ez a 14 átfogó büntetés 2007-től számítandó, amikor is előálltak az új vádakkal. Az előtte letöltött időt nem vonják le. A média arról számolt be, ez azt jelenti, hogy Hodorkosz és Lebedev 2017-ben szabadul. Amiről mi hallottunk, a, a védőgyötek a meghallgatás során mi arról tájékozottunk, Pontosabban nem tudjuk pontosan, hogy fogják kiszámítani a letöltendő börtönbüntetést. Általában az orosz törvények értelmében, ha kimondják az ítéletet, a bíró arra kérdezi, megkérdezi a vállalatokat, hogy megértik-e az ellenőkozott ítéletet. Ezt a kérdést Danielként bíró nem tette fel a vállalatoknak, tehát mi, mint védő ügyvédek, mint vádlottat képviselők, sok kérdést szeretnénk feltenni a bírónak az ítélet és az ítélet végrehajtásával kapcsolatban. Hogy is számítják ki a letöltendő börtönbüntetést. Az ítélet végrehajtás, az ítélet nagyon sok bírálatot kapott az USA és az EU részéről a nyilatkozatokat, amelyeket Ashton főképviselőasszony tett, Buzek elnök úr, néhány tagja az Európai Parlamentnek is nyilatkozott, aztán Angela Merkel, német kancellárasszony is szólt, aztán a Franciaország külügyminisztere, aztán Clinton, amerikai külügyminiszternő, a Fehérház, és folytathatnám ezt a listát, hogy hányan nyilatkoztak ez ügyben. Nagyon örülünk annak, hogy Európa és az USA egy hangon szólt ezzelben az ügyben. Egyetértett. Ha megengedik, röviden szeretném felolvasni azt a nyilatkozatot, amelyet a két vádlott tett, miután kimondták az ítéletet. Nagyon rövid. Lebedev és jó magam, bemutatok azt, hogy nem számíthatunk arra, hogy a bíróság megvédje az embert Oroszországban a hivatalok ellen de nem veszítettük el a reményünket, és barátjaink, barátainknak sem szabad elveszíteni a ö, reményt. A nem elolvashatják, mit jelent ez a jelenség. A Csurov, ö, Vladimir Csurovról nevezték el ezt a törvényt, ő volt a választási bizottság elnöke, aki azt mondta, hogy Putyinnak mindig igaza van, és ha nincs igaza, az azt jelenti, hogy valamit félreértettem tehát ez a nyilatkozatban szereplő hivatkozás a Csurov féle törvény él és virul Oroszországban. Mi várható? A ö, védő ügyvédek benyújtatták előzetes felebezésüket. A felebezési, feleviteli folyamat háromtól hat hónapig tarthat, attól függően, hogy a hatóságok fel akarják-e gyorsítani, vagy el akarják húzni. A kérdés többször felmerült, igen, hogy mi történik majd Hodorkovszkival és Lebedevvel, hogy Moszkvában maradnak-e, vagy elmozdítják őket, máshova viszik őket, Szibériába, vagy máshova, Oroszországban. Amit mi tudunk, ami az oroszországi büntetés végrehajtó intézetek egyesület vagy, vagy szövetségének részéről készült. Ez egyfajta börtön, egy büntetés végrehajtó, nem egy tábor, amikor az első ítéletben a táborban letöltendő szabadságveszésre ítéltetek őket. Tehát a, reméljük, hogy ez fog bekövetkezni, hogy nem kerülnek semmilyen táborba, hogy mm, továbbra is Hodorkovszki és Lebedev urakkal nem tudjuk felvenni a kapcsolatot, hiszen az orosz új év idejére bezárták ezeket a büntetés végrehajtó intézeteket. Holnap tudunk velük beszélni, ha Moszkvában vannak, de nem tudjuk, hogy Moszkvában van-e Lebedev és Hodorkovszki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Most pedig szeretném az Európai Külügyi Szolgálat részéről Carlson urat megkérni, hogy röviden ismertesse az AKS, AKS álláspontját az ítélettel kapcsolatban. Carlson úr, öné a szó néhány percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Hát igen, azt hiszem, hogy Nagyon jó áttekintést kaptunk az egész történetről, arról, hogy hol is tartunk ma, és nagyon szépen köszönöm Logan asszonynak a nagyon is alapos áttekintést, és a ön beszélt a különböző nyilatkozatokról, a különböző reakciókról, amelyek elhangzottak. Beszélt ugye Catherine Ashton, Európai Uniós külügyi asszonyról is, aki december 30-án nyilatkozott, az ítélet bejelentését követően. És amint az már elhangzott, az Európai Parlamentek közösen a tagállamok képviselői ö, Moszkvában együtt működtek, koordináltan a nagykövetségekkel. Mi Moszkvában <clears throat> tehát figyelemmel kísértük az LKS részéről is ezeket a folyamatokat, és ahogy már elhangzott, a főképviselő asszony nyilatkozatában minket nagyon is nagy szomorúsággal, csalódottsággal tölt el az ítélet. Ez az eredmény ellentmondásban áll a korábban megfogalmazott ambíciókkal. A legmagasabb politikai szinten arról biztosítottak bennünket, hogy a jogállamiság intézményét tiszteletben tartják. Mi hiszünk a bírósági függetlenségben, abban, hogy mindenkinek joga van igazságos bírósági perhez. Minden egyénnek. Az Európai Unió nyilván elvárja Oroszországtól, hogy tartsa tiszteletben nemzetközi kötelezettségvállalásait ezen a területen. Mire is gondolok például az Európa Tanácsi kötelezettségekre, az EBESZ kötelezettségekre és az ENSZ alapdokumentumaira, amely amelyeket aláírt Olaszország is. Mi erről a meggyőződésünkről több fórumon szóltunk, több párbeszéd kapcsán Oroszországgal. E, legutóbb az EU-Oroszország csúcs találkozón szóltunk erről a kérdéskörről, és e, nem fogjuk hagyni ezt a tevékenységünket. Logan asszony említette Bozek úr nyilatkozatát, amelyet mi is az LKS részéről nagyra értékeltük és üdvözöltünk. Felhívta a figyelmet Buzek úr arra, hogy milyen lehetőség rejlik, rejlett a Oroszország kezében, viszont Oroszország elszalasztotta ezt a nagyszerű lehetőségét december 30-án. Persze nem felejtjük el, hogy Buzek elnök úr többször is szóvá tette a Hodorkovszki ügyet, amikor találkozott a Moszkvában Medvegyev elnök úrral. A partnerség a modernizációért eh, újabb lendületet adott az EU-Oroszország csúcstalálkozónak, és ebben szerepel egy eh, a társadalom modernizációjára vonatkozó kötelezettségvállalás. Például a jogállamiság megfelelő alkalmazása is ide tartozik. Mi hisszük, hogy a gazdasági modernizáció, bármilyen korszerűsítés nem valósítható meg a társadalom megújulása nélkül is. Ide értendő a jogállamiság következetes alkalmazása, jogállamiság alapvető alapelveinek következetes alkalmazása. A legutóbbi információnk, amely a várható további eljárásokkal kapcsolatos, vagy a felebezésről van szó. Mostanáig is, mint említettem, szorosan együttműködünk a moszkvai külképviseletekkel, az Európai Parlamenttel, más partnereinkkel. Továbbra is folytatjuk ezt a tevékenységet, és figyelemmel kísérjük ezeket a fejleményeket. Köszönöm szépen a figyelmüket! Nagyon szépen köszönöm, Carson úr! az LKS részéről. A Watson kolléga az egyik legelszántabb kolléga, aki az megfelelő és igazságos perek szószólója. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném kifejezni köszönetemet önnek és másoknak, akik aláírtak egy levelet, amelyet Medvegyev elnök úrnak írtunk erről a perről a múlt hónapban. Elnök asszony, mint ön is tudja, ez nem egy klasszikus emberi jogi ügy, de nem sokára azzá válik. Hodorkovszki és Lebegyev, akiket gazdasági bűncselekményekkel vádolnak, világossá válik, hogy az igazi bűncselekményük az, hogy finanszírozták az ellenzéki pártokat. És azok, akik Oroszországot európai országnak tekintik, és azok, akik továbbra is a nehézségek ellenére abban bíznak, hogy majd egyszer Oroszország csatlakozik a közös Európai Uniós gyakorlatunkhoz, Nos, azt hiszem ez az ítélet, ez a büntetés súlyos csapást mér ezekre. Az önjelentésében elnök asszony és André Kéne asszony jelentésében, amelyet múlt hónapban fogadtunk el, megfogalmaztuk azokat az irányelveket, amelyeket az Európai Uniónak ilyen esetekben követniük kell. Ashton főképviselő asszonyt arra kérjük, hogy garantálja, hogy az emberi jogok és demokrácia építés, ha úgy tetszik, az ezői szál, amely keresztül halad minden külpolitikai területen. Az Európai Unió úgy tűnik, nem engedheti meg azt, hogy megjegyzés nélkül, szó nélkül hagyja ezt Krisztina Ajulant, aki sajnálatos módon nem tud itt lenni ma. A kolléganőm azt kérte, hogy az EU szankciókat vezessen be a perben úgymond eljáró hivatalnokokkal szemben. Az Európai Unió tisztviselőinek reakcióját szívesen meghallgatnám. Tudom, hogy nagyon sok kolléga én is úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak mindenképpen tiltakozni kell, a lehető leghatározottabban és arra kell törekedni, hogy érjük el, hogy szabadságot visszanyerik az elítéltek ebben a sajnálatos perben. Köszönöm szépen, Watson kolléga. Kérem más kolléga szót. Nem látok, de igen. Ungoriano kolléga. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egy kicsit. Támogatom Watson urat osztom csalódottságát, támogatom a megjegyzését, ahogy Watson úr is említette, ez egy klasszikus emberi jogi ügyé nőtte ki magát. De ennél több, ha megengedik. Ez egy sorozat klasszikus visszaélések sorába illó ügy, hiszen Hodorkovsky és Lebegyev Magnitsky után következnek. Magnitsky követi Politkovskáját. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem teszünk semmit, ha ezt engedjük, akkor majd valaki más lesz a következő áldozat. Ha megengedik, szeretném kifejezni csalódottságomat, méghozzá azzal kapcsolatban az Európai Unió milyen állás foglalt, kiváltképpen ami az LKS illeti. A kérdésem az, hol van a tett? Hol van a cselekvés az Európai Külügyi, hát szó szerint cselekvési szolgálatban? Ez angolban European External Action Service. Hol van az action ebben a kérdésben? Stratégiai partnerségünk Oroszországgal. Igen, stratégiai partnerség valóban. De azt gondolom, hogy a jelenlegi körülmények között ezt a partnerséget használjuk fel bírálatok megfogalmazására is. Legyen platform. Ne beszéljünk félre, fogalmazzunk meg világos üzeneteket Oroszország számára. Azt gondolom, a csendes diplomácia kora véget ért. És ahogy Watson úr is említette, azt hiszem, világosan meg kell fogalmazni azokat a feltételeket, amelyek mellett kérjük, hogy bocsássák szabadon az elítélteket. Az utolsó hozzászóló Schulz úr, a közös parlamenti bizottság társelnöke. Schulz úr. Also ich will, will ganz kurz wieder... Szeretnék röviden ellent mondani az eddig elhangzottaknak, mivel nincs stratégiai partnerségi kapcsolatunk Oroszországgal, Sokkal inkább egy modernizálási egyezményen dolgozunk Oroszországgal, és itt az emberi jogok kérdése és a jogállamiság kérdése nagyon fontos szerepet játszik. Medvegyev úr bejelentései után nagyon nagyok voltak a reményeink illetve azután is, amit Igor Jürgens javasolt. Reménykedtünk abban, hogy nagy változásokra kerül majd sor Oroszországra, most azonban azt látjuk, hogy nagyon nagy visszaesések történtek ebben a kérdésben, és éppen ezért Boris Nemcov ügyéhez hasonlíthatjuk azt, ami most történt az emberek ártatlanul kerülnek börtönbe, és visszaélések áldozataivá válnak. A Hodorszkovszki ügy nagyon jól példázza azt az igazságszolgáltatási önként, amit Oroszország, ami Oroszországot fémjelzi. És Logan asszony, ha jól értettem, akkor ön még nem kapta meg írásban az ítéletet, de Kasianov, aki az ügyben azt nyilatkozta, hogy ő mindenképpen észrevette volna, hogyha Hodorkovszki úr valóban olajat lopott volna. A bírók ezt a nyilatkozatot bármi módon figyelembe vették az eljárásban. Elnök, köszönöm Schulz úr, azt hiszem talán van még időnk arra, hogy Logan asszony válaszoljon az ön által felvetett kérdésre. Tehát Logan asszony. Nem kaptuk meg az írásos ítéletet eddig, de a sajt Guaidó is írt róla, hogy a bíróság, köszönöm az úr beszédét értelmezte, de ezt nem tartotta hitelesnek. Elnök, köszönöm szépen, Logonasszony. Biztos vagyok benne, hogy a jövő héten a plenáris ülésen ez a vita folytatódni fog, mert szerintem több frakció fogja támogatni azt a kérést, hogy legyen erről vita. Egy rövid nyilatkozatot tennék, ha megengedik. Sajnos szerintem kapcsolat van a között, ami Hodorkovszki és Lebegyev ítéletével kapcsolatosan történt, és az igen erőteljes intézkedések, amelyeket a tüntetők ellen alkalmaztak december 31-én. Szeretném kiemelni, hogy az EU nyíltan támogatta a belorusz ellenzéket. Miért nem tudjuk mi ugyanúgy nyíltan és aktívan támogatni az orosz demokratikus ellenséget? Tudom, hogy nagyon sokat így gondolkodunk. Szeretném hozzátenni, hogy a kettős mércét nem szabad tolerálnunk. Ennyit szerettem volna mondani, de van egy bejelentés, ami érdekes lehet az önök számára. Megkíséreltük meghívni az Orosz egy, Emberi Jogi Bizottság elnökségének tagját, Fedetov úr február 28-án itt lesz, vagyis meghívtuk, hogy legyen itt, és szerintem ez nagyon jó alkalom lesz arra, hogy vélemény cserét folytassunk arról, mi történik most náluk, vagyis mi volt ez a visszalépés, ami ott történt Oroszországban. Köszönöm. A sri lankai nagykövet most tudatta velem, hogy a szöveg mindenki számára rendelkezésre áll, vagyis kommentárok a sri lankai emberi jogi helyzetről a konfliktus követő időszakban. De szeretném javasolni, hogy erről most ne nyissunk vitát amit úr, tudom, hogy ön elnökölt ezen az ülésen. Gyorsan szeretném elmondani, hogy meglehetősen hosszú volt a bejelentések sora, de szeretném megköszönni azt, hogy intézkedett etéren. A jövő héten a plenárison jó lenne, hogyha szólnánk arról, hogy a, hogy megemlékezzünk arról, hogy a fogyatékkal élők jogaival kapcsolatosan előrelépések történtek, vagyis csatlakoztunk az egyezményhez, és szeretném, hogyha ez valóban megtörténne. Már tavasszal volt erről vita, mondja az elnök, biztos, hogy ez megint sorra kerül, hiszen a ratifikálás nem történik meg olyan gyorsan a tagállamokban. Tanok úr, köszönöm, szerettem volna felvetni a sílankai nagykövettel kapcsolatos kérdést. Én itt voltam, kollégánk elnököt, akkor nem voltam jelen azon a napon, amelyet ön említett, de bármely kormány, főként kiküldöttei, kell, hogy tudjanak válaszolni akkor, amikor komoly visszalépések vannak. Szerintem meg kell találni az alkalmat arra, hogy válasz szülessen. Lehet, hogy csak írásban, lehet ezt megtenni, lehet, hogy ez megfelelő lesz a nagykövet úrnak, de a lényeg az, hogy minden országnak joga van arra, hogy válaszoljon, még azoknak is, amelyeket bírálunk. A másik nyílt támogatás az orosz demokratikus ellenségnek és a belorusz helyzet én nem dicsőítem az orosz kormányt, és a büntetlenség viszont nagy probléma a bíróságok manipulálása is. Hadarkovszki, és Lebegyev úrral kapcsolatosan eh, meggyőződésem, hogy itt eh, inkább politikai okok miatt eh, történik ez a per. De szeretném elmondani, hogy Belarus nem tagja az Európa Tanácsnak, és, a, és közben Oroszország teljes jogú tagja a parlamenti közülésnek, részt vesz a parlamenti közülésben, így közvetlenül megsérti az említett jogokat. Mindannyian ott vagyunk az Európa Tanácsban, és igen kockázatos a helyzet, hogyha egy ország tagja a parlamenti közülés kormányzó tanácsának elnök. Most pedig szeretném elmondani, hogy meghallgatjuk kollégánkat, Howitt urat, aki a sri lankai ügyben jelen volt az ülésen. Köszönöm. Szerintem nem kell erről vitatkozni, de a jegyzőkönyvnek elmondanám egy. A sri lankai nagykövet hozzászólt, és tiltakozott, elmondta álláspontját, kapott időt a hozzászólásra. Másodszorban a titkos, titkárság meg fogja erősíteni, más koordinátorok is itt vannak, a büró értesült erről a témáról, nem csak a sri lankai témáról. Lehet, hogy a kínai, orosz és tunéziai nagykövetet is meghallgattuk már, ez már itt elhangzott, de a lényeg az, hogy nekünk el kell dönteni, hogy hogyan és miként hívjuk meg a nagyköveteket üléseinkre. Itt szerintem egységes elvet kellene kötet, követnünk minden ország esetében. Kérem, hogy ezt vegyék fel a jegyzőkönyvben. Elnök, köszönöm. Erről még szót ejtünk a nagykövetek meghívásának kérdéséről. Most pedig azt javaslom, hogy a négyes pontra térjünk át. Az Emberi Jogi Albizottság elnökének meghallgatása az emberi jogok védelmezőről szóló jelentés nyomon követéséről. Én voltam ennek az ügynek az előadója, a jelentéstevője. Azt hiszem nem kell hangsúlyoznom, hogy az emberi jogok kérdése mennyire fontos a EP számára. Más EU eh, e intézmények eh, kapcsán is, és a saját tevékenységünket illetően is. Nagyon jó lehetőségeink voltak arra, hogy intézményközi információs csatornákon keresztül megtárgyaljuk, hogy mit kell tenni a civil társadalommal együttműködve. Ennek képviselői közül néhányan ma jelen vannak ami az Európai Uniót illeti, a parlament bátorított arra, hogy az EU és tagállamai tegyenek eleget kötelezettségeiknek, azoknak, amelyeket az EU irányvonalaiban rögzítettek még 2004-ben az emberi jogvédők támogatását, védelmét illetően. Az Euró a tagállamoknak a Lisszaboni szerződés érdekében mindenképpen szólniuk kell minden alkalomról erről a kérdésről, vagyis az emberi jogvédők védelméről. Ez nem mindig történt meg. Ami pedig a vízumkiadásokat illeti, ez az EU tagállamok belügyminisztériumainak kezében van. Stand, uh, and get information on how many local working groups on human rights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 az EU emberi jogi stratégiáját illeti, a külügyi politika arany normájává, vagy arany szabályává kell, hogy mindez váljon. A másik ajánlás az, hogy az EU vesse fel az különböző emberi jogvédőkkel kapcsolatos egyéni ügyeket, legyen ez a politika következetes, célzott, támogatott, és a cél az legyen, hogy a helyszínen érjenek el eredményeket. A dokumentumban felsoroltam tíz emberi jogvédőt, szeretném elmondani többek között, hogy Azimian Aszkaró volt, Kirgisztánban június 15-én letartóztatták a múlt évben, és életfogytiglani börtönre ítélték, ez is egy politikailag motivált ítélet volt. Azután egy iráni esetről is szeretnék beszámolni. 20, ez a ügyvéd nő 20 évig dolgozott Nasrin Sotudek, mint ügyvéd, és most tíz évi börtönre ítélték. Az EU-nak megfelelően kell koordinálnia a tevékenységét mind a helyszínen, mind pedig központilag. A legmagasabb szinten kell ezeket az ügyeket felvetni, az emberi jogi párbeszédek keretében harmadik országokkal. Legyen ez a prioritások része. Most pedig a külügyi szolgálatra szeretnék áttérni, és a helyszíni munkára. Hármas ajánlásunk az összekötő tisztviselők kinevezése igen nagy lehetőségeket rejt magában. Nem szabad ezt a tevékenységet korlátozni, hanem be kell vonni őket az EU tevékenység koordinálásába. A négyes ajánlás éves találkozót kell tartani az emberi jogvédők és az EU diplomaták között. Ezeket jól elő kell készíteni, és ezek ne legyenek csak kirakat konzultációk. Ami pedig a központi szintet illeti figyelembe kell venni a külügyi szolgálat egész építményét, és a Frontline szeretne ajánlásokat tenni erről a szerepről és más EU intézmények szerepéről. Ötös ajánlás a fókuszpontok, az emberi jogvédőkkel kapcsolatos fókuszpontokat a külügyi szolgálat szintjén, az Európai Bizottság, az Európai Parlament szintjén kell kinevezni, és ezen kívül a folytonosságot is biztosítani kell. A hatos ajánlás, a központi szintű koordináció és a láthatóság javulna, hogyha az emberi jogi külön képviselő poszt be lenne töltve, az emberi jogi kérdéseket mindig bele kell venni az EU képviselők külön képviselők mandátumába a nyomon követés is rendkívül fontos. Néhány egyéb elgondolásunk is van. Hetes ajánlás az EU parlamentnek a külügyi szolgálatot elszámoltathatóvá kell tennie. A parlamenti képviselők vegyenek részt a célzott kampányokban és fellépésekben. Következő nyolcas ajánlás december közepén Aston Báronő azt mondta a parlamentnek, hogy találkozni fog emberi jogvédékkel, már ez meg is történt, és ez folytatódni fog. Azt is hozzátette, hogy a brüsszeli kollégáktól és az EU delegációk vezetőitől ugyanezt várja. Az EU magas szintű tisztségviselői és az európai parlamenti képviselők találkoznak egyébként az emberi jogvédőkkel, amikor harmadik országokba mennek. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony, nagyon jó lenne, hogyha lassítaná az olvasást, mert így a tolmácsok nem tudják önt követni. Pozitív visszacsatolást kaptunk száz ügyből csak az ügyek egyharmadának esetében, és ez bizony nem igazán jó eredménye. Tízes ajánlás az EU-nak a bevált gyakorlatok kézikönyvét kellene kidolgoznia azért, hogy a veszélyben lévő emberi jogvédőket támogatni tudja. Külön oda kell figyelni a biztonsági kérdésekre és a az igen sebezhető személyek ügyére. A következő ajánlás az, hogy a, az emberi jogvédőknek könnyebb lenne a helyzetük, hogyha saját nyelvükön is kapcsolatba léphetnének az EU-val. A másik kérdés a vízumok kiadása az emberi jogvédők számára. A Európai Bizottságnak felül kellene vizsgálnia a vízumokkal kapcsolatos kézikönyvet, azért, hogy megkönnyítsék a vízumkiadást az emberi jogvédők számára. 13-as ajánlás, ami a, az európai menedékvízumot illeti, ez mint utolsó lehetőség merül fel, ezt biztosítani kell, és eh, a különböző érdekelt felekkel 2011 elején találkozó szükséges összehívni e kérdést illetően. Eh, eh, karácsony előtt Mudavi Ibrahim Adam a Szudótól, aki egyébként megkapta a Frontline egyik kitüntetését, börtönbe került Szudánban egy évre ítélték, koholt vádak alapján pénzügyi szabálytalanság vágyával, és itt az igazságos, tisztességes eljárásnak még a látszata sem merült fel. Kapcsolatba léptünk vele, és üzenetet küldött a börtönből, azt mondta, hogy úgy érzi, nincs más választás, hogyha megfelelő életet akarunk a saját országunkban, akkor továbbra is az emberekkel együtt kell működni, harcolni kell velük együtt, azért, hogy változás legyen, és itt a börtönben is, bár nem látom őket, de érzem, hogy fogják a kezem. Köszönöm szépen ezt a nyilatkozatot, mondja az elnök. Szeretném megemlíteni, hogy az az érzésem, hogy valóban eljött az ideje annak, hogy megtegyük azt, amit ön javasolt, mutassuk meg a legjobb, a bevált gyakorlatot, és kérjünk fel minden intézményt, hogy ez a kérdés mindig napirenden legyen a különböző tárgyalások során. És most átadom a szót Helge Lunde úrnak, az ikon igazgatójának. Köszönöm, hogy ezen a nagyon fontos meghallgatáson részt vehetek. Röviden ó, bemutatom 15 év történelmét. Itt az emberi jogi védők a Röviden bemutatom a jelenlegi helyzetet, néhány nagyon fontos eredményről és kihívásról fogok szólni, amikor is olyan biztonságos helyszínekről van szó, ahol valóban menedéket kapnak az emberi jogi aktivistát. Nagyon fontos az új rendszer végrehajtására vonatkozó, úgynevezett Safe Cities, a biztonságos városok hálózata. A Shelter Cities, pontosabban a menedéket adó városok hálózatát 1995-ben hozták létre. Az Európa Tanács kongresszusa hozta létre méghozzá a helyi hatóságok és regionális hatóságok szervezete. Egész Európából és Európán túlról is ér, ö, részt vettek, érintettek. Salman Rushdie-ra szeretnék megkezdeni, az ő ö, sorsa volt a hátterennek. Több mint 20 város nyertünk meg az ügynek, amely városok átmeneti menedéket biztosítottak az üldözött írók számára. Több okból kifolyólag az IPW hálózat felosztott 2004-ben. A korábbi tagvárosoknak nem volt formális szervezetük, amelyek, amely segítségével koordinálhatták volna munkájukat. Néhány város 2004 után találkozott, hogy megnéz, hogy hogyan lehetne ezt a munkát folytatni. Az ICON, ami a Nemzetközi Menedékvárosok hálózata, Stavanganban, Norvégiában van a központjuk. Az ICON új városokat hívott meg, hogy segítsen az zültöztetett írókon és emberjogi aktivistákon. Ez 2010. január 1 óta egy független nemzetközi tagokból álló szervezet, tagsági szervezet. 2011. január óta Iconnak több mint 30 tagvárosa van Európában. Új városokra számítunk, például Jubjanára, Reykjavikra, és Krakóra. Arra számítok, hogy a következő hetekben, hónapokban csatlakoznak. Két nap múlva szerdán Párizs polgármestere alá fogja írni a megállapodást az ICON-nal, és ezzel kinyilvánítja, hogy az öltözött írók biztonságát, menedékét szolgáltató város lesz Párizs. A világ minden részéről vannak, hogy a bloggolók, költők, újságírók, fordítók, drámaírók, szerkesztők, regényírók, dokumentációs írók, karikatúristák mind szeretnék, ha igénybe vehethetnék az ICON hálózat valamelyik városában a számukra biztosított menedéket. Jelenleg több mint 35 jelölt van a váró listán. Ezek az emberek arra várnak, hogy egy ICON tagvárosban menedéket kapjanak. Ami a jogosultsági ellenőrzés eljárást illeti, a Penn International londoni központtal vizsgálja meg a jelöltek jogosultságát. Megállapítják, hogy valóban jogosultak-e a jelöltek. Megfelelnek-e az ICON kártában és alapszabályzatban megfogalmazott feltételeknek, követelményeknek. A hálózat adminisztrációnak fő feladat, ahol én is dolgozom, hogy megfelelő emberi aktivisták és ICON tagállam, tagvárosok közötti összhangot megtaláljuk. Nagyon fontos tehát, hogy jól ismerjük az illető jelöltet, illetve a várost, és nagyon fontos, hogy az adott emberi aktivistát olyan városban helyezzünk el, amely leginkább megfelel ennek az érintett személynek. Mióta az ICON működik, két kult szó jellemzi munkánkat a védelem és a segítség, a protekció és a promóció. Nagyon fontos sikerességi kritérium, illetve az oka annak, hogy egyre több város kíván menedéket adó város lenni, mert ez mindenki számára előnyös, hiszen a zöldözött emberi jogi aktivist és az őt befogadó város között különleges kapcsolat alakul ki. Ha úgy tetszik, az emberi jogi aktivisták aktívan részt vesznek a helyi közösség életében. A menedéket kapott, üldözött emberi jogi aktivisták különleges impulzus biztosítanak iskolákba járnak, egyetemeken oktatnak, részt vennek a irodalmi, kulturális eseményeken, emberi jogi programokban, politikai vitákban, a helyi újságokban írnak, és így tovább. Tehát aktívan vesznek részt a helyi közösség életében. Ezzel párhuzamosan az emberi jogi aktivisták persze együttműködnek a számüzetésben élő kollégákkal a befogadó országban és más országokban is. Egy nagyon fontos dolog az, hogy a modern kommunikációs technológiának köszönhetően egyre hatékonyabban tudnak kommunikálni az érintettek szervezetekkel, a médiával, a saját anyaországukban. Különleges dolog az, hogy ezek az emberi sokkal nyitottabbakká váltak a külvilág felé, mint amikor otthon éltek még. Most hogy is működik ez? A kérdés az, hogy az EU tagállamok hogy tudják meggyőzni városaikat arról, hogy vegyenek részt ebben a fontos munkában. Hogyan tudják a jelenlegi kezdeményezést továbbfejleszteni? Hogy vállalhatna egy teljes jogú ember, európai hálózattá az ICON? Ha megengedik, egy nagyon biztató példát hoznék az én országom a szomszédos országból. 2009-ig nem volt Dán város, amely aktívan adott volna menedékjogot üldözött írók és emberi jogi aktivisták számára. Aztán egy jelentés készült, amely a témát felvetette, aztán a belső politikai tárgyalások eredményének köszönhetően a Dán parlament egyhangulag bevezetett egy új törvénycsomagot a kultúra és bevándorlás égisze alatt, egy olyan Dán jogot hoztak létre, amely segítségével, vagy Dán törvényt, amelyel hoz segítségével csatlakozni tudott Dánia az ICON hálózathoz. A Dán kormány abba is belement, hogy potenciális Icon Dán városokat támogasson méghozzá a költségvetésük egy részéhez hozzájárulva. Tehát így Kopenhágen városa is aláírta az ötödik városként az icon a megállapodást egy hónappal ezelőtt. Most pedig Kopenhága is részt vesz majd a szelekciós, a kiválasztási eljárásban. Mi szeretnénk az önök bizottságával is együttműködni, tisztelt elnökasszony és minden más érintett illetékes testülete, amelynek az a célja, hogy menedéket biztosítsunk az üldözöttek számára. Ha megengedik, zárásképpen néhány további vita indító gondolattal szolgálnék. Az első kérdés. Milyen mértékben kell létrehozni egy új szervezeti struktúrát. Vagy hogyan lehet a már meglévő struktúrákat, az icon és idejétve úgy ö, alkalmazni, hogy a menedéket biztosító városok rendszerét jobban lehessen működtetni. Második. Ha így pontosabban definiáljuk az emberi jogi aktivista fogalmát, akkor valóban, eh, tehát ez előfeltétel ez az új definíció ennek az új rendszernek, és ebből adódik, milyen kiválasztási, jogosultsági kritériumokat kell megfogalmazni, és ki vagy mely szervezetek fogják a kiválasztást végrehajtani. És ki fogják majd meghatározni, hogy mely személy mely városba kerül, jön. meg. következő a C pont. Meddig tart egy ilyen ideiglenes menedék? legyen szó rövid, hosszú távú elhelyezés, vagy mindkettőről. Az ICON hosszú távú elhelyezési rendszer egy-két év, ez a szabály általában. Aztán mi történik? Ez egy a legnagyobb kihívás. Mi történik azután, hogy valaki eh, esetében lejárt ez az időszak? A D kérdés, a vízum hozzáférés kérdése, a Shelter City rendszer, a menedék város rendszer végrehajtása hogyan kapcsolható össze azzal, hogy sürgőségű vízumokat szerezünk be az illetékes vagy az érintetteknek. Pénzügyi kérdések, amely kapcsolódik az EIDHR rendszeréhez is, milyen szinten kell támogatni a helyi nemzeti és nemzetközi koordinációt a finanszírozás terén. Néhány nap múlva annak a városnak a polgármestere, ahol az elnökség van, be fogja mutatni Brussels új vendégíróját. Kérem szépen, hogy kísérjék majd figyelemmel a médiában ezt az eseményt, és szeretném elmondani, hogy éves közgyűlésünk március 24 és 27-ek között lesz idén. Hát üdvözöljük Önöket a, majd a standunkon. Köszönöm szépen, Helge. Most kísértést érzek arra, ugye Vladimir Nekájev úr, egyik a 8-9 elnök élőteknek Fehér Oroszországban, a finn PEN szervezetnek volt a védett írója, és találkoztam vele 2004 és 6 között. Aktívan vett részt a kulturális rendezvényekben és politikai vitaforumokon. Tehát igazán nagy öröm a számomra. A lánya, aki a fogadhatótak családjainak képviselője Éva, ő egy színházi igazgató, aki Finországban élt, és ő színházi igazgató a Baltik Körre nevezésű színházi fesztiválnak az egyik igazgatója. Nagyon jól működött ez a rendszer. Most pedig nagy örömmel adom meg a szót Veronique Arnaud asszonynak. Mindannyiunk nevében gratulálunk ahhoz, éppen karácsony előtt nevezték ki erre az új posztra. Ő az új emberi jogi igazgatóság vezetője az LKS-en belül. Örülök ennek, hiszen akkor lesz kivel kapcsolatot tartanunk, ebben az megerősített formában. Ágnó asszony nyilván <clears throat> feljegyzett néhány kérdést, megjegyzést, bírálatot, amelyet az EU-val kapcsolatban megfogalmaztunk, az emberi jogi aktivisták terén, és remélem, hogy szólni fog majd arról, hogy mit tehetnénk még az Európai Demokratizációs Eszköz az EIDHR-rel kapcsolatban. Arno asszony. Önné a szó 10 percre. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a szívélyes szavakat. Nem tudom, hogy mindenki örül-e, ha kinevezik, de én nagyon örültem neki, és kitűnő karácsonyi szabadságot töltöttem. Ennek köszönhetően teljesen szimbolikus, jelképes dolog az, hogy itt vagyok a parlamentben. Rinak Jonka és Old Timans egységét egyesítették, és így ez azt jelenti, hogy a két egység vezetője lettem, ez még több jogkörrel, lehetőséggel lát el. A kérdéseknek tudatában vagyok, de majd még visszatérünk a részletekre, amikor a szerkezeti, szervezeti felépítésről lesz szó. Örülök annak, Hautala asszony, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonít az emberi jogvédők kérdésének, nem csak itt a parlamenti munkában, hanem a különböző missziók során is. Nagyon jó példát adnak ezzel. Ez az a szakpolitika, amelynek keretében a legjobban látjuk azt, hogy melyik az a kérdés, ami a legközvetlenebbül érinti az embereket. Köszönöm a parlamenti jelentést. Szerintem a megvalósítást illetően előrelépés volt. Hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a delegációk a helyi stratégiák megismerjék, és azon is erősködtünk, hogy legalább évente egyszer legyen találkozó az emberi jogvédőkkel, valamint az összekötő tisztviselők is hivatalba lépjenek, ez a jobb koordinálás segíti elő. A múlt évben jelentős erőfeszítések történtek. 74, kb. 74, vagyis több, mint a fele a delegációknak már helyi stratégiával rendelkezik. Míg több összekötő tisztviselő működik, 84 az összes diplomáciai képviselet keretében. Nagy részt az unió delegációiról van szó, de nem csak róluk. Van, ahol nagyon kevés, vagyis volt idő, amikor nagyon kevés helyi stratégia volt, de most csak 62 hiányzik már elmondtuk, hogy februárig ezeket a stratégiákat véglegesíteni kell, vagy meg kell magyarázni nekünk, hogy miért nem tudták ezt megtenni. Szeretnénk, hogyha minél több helyi fókuszpont lenne. Ezt a munkát folytatjuk. Egyébként ön is kiemelte a hozzászólásában, hogy azt akarjuk, hogy a tagállamok mellettünk álljanak, mert egyre több közös lépést teszünk velük, politikailag ez fontos, és ezt igen jelentős kérdés a vízumok és a fogadás szempontjából. Legyen egy EU közösség, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Az egyéb területeken is előrelépés volt az EIDH er terén. Tavaly 11 milliót kaptunk erre, most ismét 11 millió eurót kapunk, vagyis ezt a Frontline és más egyesületek kapják, olyanok, amelyek minden nap esetről esetre foglalkoznak különböző drámai helyzetekkel. Igen, bátorító volt számunkra, hogy az új helyi stratégiában a 2011-13-as kereteken belül már nincs gond a téren, hogy a tagállamok pénzt fordítsanak ezekre a prioritásokra. Figyelembe veszük az EP és a partnerszervezetek megjegyzéseit, és ami a külön, következő felhívást illeti, javaslói felhívást, az a célunk, hogy szorosabban működjünk együtt a helyi szervezetekkel, és sokkal jobb legyen a kapcsolat helyi szinten. Az EFKO beli kollégák pontosítani tudnak még egy-két kérdést, ami a megvalósítást eh, illeti az értékelések eh, rendelkezésre állnak. Ez mindenképpen segít bennünket az EID HR megvalósításában. Az összes emberi jogi konzultáció során az említett kérdéseket fel kell vetni, sőt, írásos listával kell rendelkezni. ezen kívül Eston asszony, Füle és egy sor kollega kapcsolat felvételei esetében ezeket a kérdéseket szükséges felvetni. Az is fontos számunkra, hogy folytassuk a koordinálást a különböző nemzetközi mechanizmusok megvalósítását eh, illetően. Szekeki asszony az ensz belül és mások az Európa Tanácson belül foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Ön említette, hogy eh, a láthatóság mennyire fontos. Ezt az EP delegációi valósíthatják meg, politikai személyiségek, Eston asszony és mások többet is tehetünk szerintem. Mary is kiemelte ezt, eh, például az emberi jogvédőkkel kapcsolatos irányvonalat nem eléggé ismertek. Azután terjeszteni kell a mechanizmusokat. Az is döntő, hogy ki, eh, hogy az is jelentős, hogy kik a fókuszpontok, és a delegációkon belül őket is eh, meg kell ismertetni. Nincs ennek elég nyilvánossága. Volt előrelépés más téren, de még van tennivalónk. Az informális találkozók a parlament, a bizottság, a főképviselő, az LKC és a jogvédőkkel foglalkozók között az igazságtalan eljárásokról mindenképpen szólni kell. Az ICON képviselője elmondta, az előbb, hogy az az elképzelés született, egyesítsük a tapasztalatokat arról, hogy hogyan lehet megszervezni a dolgokat. Talán jó lenne önökkel találkozót rendezni, és az összes kezdeményezéssel, például a menedékvárosokkal, az ICON-nal, nagyon sok hálózat van, például újságírói hálózatok is, hogyan lehetne ezeket a hálózatokat hatékonyabban kihasználni, és őket egymáshoz közelíteni. Sok dolog történik a mikroökonomiában, de ezek nem elég ismertek. Azt is felírtam, hogy a belső-külső koherencia terén többet kell lépni. Vízumkérdés alapvető. Jelen pillanatban még nem sikerült megváltoztatni a vízum megvalósítási útmutatót. Ezt hangsúlyozni kell a tagállamoknak, és a helyi diplomáciai küldöttségek vagy képviseletek is kell, hogy tudjanak ezekről az ügyekről az emberi jogvédők ügyeiről. Ami a Human Rights Defenders és a ajánlásokat illeti, most nem tudok erre konkrét választ adni. A mainstreaminget mindenképpen folytatni akarjuk, vagyis azt, hogy ez a kérdés mindenütt, minden tárgyaláson fölmerüljön az emberi jogi fókuszpontok kell, hogy foglalkozzanak az emberi jogvédőkkel is. A delegációkban a politikai tanácsadók számára is ezt javasolni kell. Vannak olyan kollégák ezen belül, akik ezzel foglalkoznak, az együttműködés és a közös munka jegyében kell ezt megtenni, instrukciókat kell adni etéren. Azután vannak általános kérdések, ezeken együtt kell dolgoznunk. Olyan kérdésekről van szó, amelyeket a különböző ajánlások kiemelnek. Ez nem csak az emberi jogvédőket érinti, hanem a súlyos emberi jogsértéseket, hogyan lehet a civil szervezetek munka lehetőségeit tágítani, ez általános probléma emberi jogi kérdésekben. Azután a szólásszabadság, sajtószabadság, ez mindenütt a világon, sok országban szűkül. Ez az emberi jogokat érinti, az emberi jogvédőket, ez mindenképpen az intézmények számára prioritás kell, hogy maradjon. Ennyit szerettem volna elmondani, rendelkezésre állok természetesen, és mit mondtam, nagyon örülök ennek a posztnak, és annak is, hogy önökkel folytathatom az együttműködést. Az őszintesség és a hatékonyság jegyében, hiszen önök mindig ezt képviselték és ezt kérték. És konkrétan együtt kell működni a civil szervezetekkel, és ha meg nem értünk egyet valamiben, akkor azt mondjuk is ki, és beszéljünk róla. Köszönöm. Köszönöm szépen, Véronik. Úgy gondolom, hogy ez az együttműködés az érdekelt felekkel, valamint az intézményközi kapcsolatok szintjén ezt az együttműködést támogatni kell, és szerintem új szintre érkezhetünk itt az emberi jogvédők kérdése terén. Most pedig Sárk kollégának, kolléganőnek adom át a szót. Köszönöm az érdekes magyarázatokat. Szeretnék néhány elemet kiemelni, figyelembe véve az, hogy milyen kihívások előtt állunk európai, nemzeti és helyi szinten. Nem szabad elfelejteni ennek politikai elemeit sem. A legtöbb EU tagállamban az emberi jogi politikákért, vagy általában a külügyminisztériumok felelősek a vízumokért, az igazságügyi vagy belügyminisztériumok, és sokszor az együttműködés köztük gondot okoz. Emellett mindenütt Európában azt láttuk, hogy mivel egyre inkább bevándorló ellenes jobboldali érzelmek uralkodnak, a vízum kérdés egyre kényesebb kérdést. Meg kell nézni, hogy hogy lehet ezen változtatni, mert különben a bevándorlási politika terén az emberi jogvédők restriktív politikának lesznek kitéve. Úgy gondolom, hogy oda kell figyelni. Olyan emberekről van szó, akik foglalkoznak az emberi jogokkal, de hogyan lehet a többieket elérni? a politikai pártokon keresztül kell lépnünk, hiszen ott mi minden szinten képviselve vagyunk, a pártok szintjén, EU szinten, nemzeti és helyi szinten, ami a holland parlamentet illeti, és Hága város városi tanácsát. A hágai polgármester sajnos nem tudott ezzel a tervel egyetérteni, vagy nem tudott lépni, a, általában ha a helyi önkormányzatoknak a nemzeti irányokat kell követniük. Az is segítene, hogyha a jogi eljárásokat el lehetne magyarázni. Nagyon sok kérdés merül fel a minisztériumokban, például hogy lehet időleges vagy idéglenes vízumokat odaítélni. Szerintem, ha itt magyarázatot adunk, akkor ez könnyű lehetőség, vagy megfelelő lehetőség lenne arra, hogy elmondjuk, hogyan lehet például időleges vízumokat kiadni. Van egy kérdésem. A, az ikon képviselőjének mi itt a különbség? Vannak a menedékvárosok, és van az ikonhálózat. Mi a különbség, és milyen kockázatok vannak? Például lehet egy város, menedékváros, és előfordulhat, hogy ha kisvárosokról van szó, és emberi jogvédők ott menedéket találnak, akkor említésre kerülnek, és ez veszélyes helyzetet teremthet számukra. Köszönöm, elnök, várjuk a válaszokat majd a meghívott előadóktól. Most pedig Breda, majd Pródi kollégának adom meg a szót, Breda úr. Köszönöm szépen. Ha megengedik, először is köszönetet szeretnék mondani Laula Lunde kollégáknak. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és ha megengedik, Árnó asszonyhoz intéznék egy kérdést. Én is szeretnék neki gratulálni kinevezéséhez. Arról már, erről már beszéltünk, ugye? Azt szeretném megtudni, ami a kapcsolatadó tisztek kinevezését illeti, és a helyi stratégiát. Szeretném megtudni, hogy mi az oka annak, hogy összekötött iszeknek, igen. A kérdés az, hogy hogyan lehet helyi szinten megvalósítani ezt a stratégiát. Miért nincs ilyen helyi stratégia mindenütt? Miért nincs mindenütt ilyen összekötő, vagy kapcsolattartó, tisztviselő? Ami a 2010. június 17-i állásfoglalását illeti az Európai Parlamentnek a helyi stratégiák nyilvánosságra hozását illeti. Nem tudom, hogy lesz-e ennek folytatása 2011-ben, tehát nyilvánosságra kerülnek-e ezek a listák. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a kérdések legtöbbje az LKS-hez irányul, most pedig Pródi úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni ezt a nagyon érdekes rendezvényt, az érdekes előadásokat. Nagyon sok dolgot szeretnék említeni, de mivel csak korlátozott az időm, ezért csak néhány dologra szeretnék rámutatni. Nagyon jónak tartom, hogy a külügyi szolgálat most már készen áll arra, hogy cselekedjen, és felvegye a munkát, és Szeretném megemlíteni azt, hogy milyen elvárások párosulnak azzal, hogy most a külügyi szolgálat megkezdi a munkáját, hiszen ez a szolgálat mostantól kezdve egy szilárd szereplőjévé válik az eseményeknek. Nagyon sok mindenben szerepet vállal majd a külügyi szolgálat, és itt a parlamentben is azt láthatjuk, hogy Hautala asszony a jelentésben hivatkozott a külügyi szolgálatra. Várható, hogy egyre intenzívebbé válnak a fáradozások arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió intézkedései ezen a téren koordináltabbá váljanak. Nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk, amire a politika lehetőséget kínál. Az általam említett jelentésben, az elnök asszony jelentésében is áll az, hogy nagyon fontos, hogy kapcsolatot teremtsünk az emberi jogi kérdések, valamint a kereskedelmi kérdések között, ami az Európai Unió és a harmadik országok kapcsolatát illeti. Szeretnék még egy dolgot említeni ebben a kontextusban ez az éghajlatváltozás, hiszen az éghajlatváltozás is előbb-utóbb kihatással lesz majd az emberi jogi helyzetre. Ismerjük a környezeti menekültek fogalmát is, vagy ökológiai menekültek fogalmát. Tudjuk tehát már most azt, hogy mindez kihatással lesz az emberi jogi helyzetre, éppen ezért megfelelő védelmet kell biztosítani az érintettek számára. Van még egy további fontos pont, amely az emberi jogvédőkkel függ össze. Ez pedig az ő szerepüket érinti, hiszen ők azért harcolnak, hogy az emberi jogok védelmét szavatolják. Sokszor olyan emberekről van szó, akik az éghajlat változás miatt kényszerülnek elhagyni hazájukat. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió e tekintetben egy közös akciót, kezdeményezést szervezzen, hogy ezen problémákat kezelje, hiszen ezzel nagyon fontos foglalkoznunk a világ béke megőrzése szempontjából. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ön a klímaváltozás, az emberi jogok kérdésével foglalkozik erre hivatkozott, ez is meg kell néznünk majd ezt a kapcsolatot két jelenség között az új esztendőben, ezt meg fogjuk majd közelebb vizsgálni. És azt gondolom, hogy talán ezt a kérdést intézném Árnó asszonyhoz, mert mint azt, hogy néha a környezetvédelmi aktivisták, akik a klímaváltozás elleni küzdelemben aktívak, másokat is említhetnék, őket meg kell óvni, védeni. Ön hiszi azt, hogy az Európai Bizottság tagjai abban a szellemiségben, amit ön is említett, nem környezetvédelmi jogokról is szólnak -e, amikor harmadik országokkal folytatnak tárgyalásokat. Öttinger úrral szóltam már a kapcsolatban, hogy a Türkmenisztán nagyon gazdag gáz, földgáz és kőolaj lelőhely, de súlyos emberi jogi problémák merülnek fel, a legtöbb üldöztetést a környezetvédelmi aktivistáknak kell elviselniük az energiaügyi vagy környezetvédelmi biztos remélem, hogy az ember jogokért is kiáll, méghozzá úgy, hogy ezeket a kérdéseket felveti. Tehát a különböző környezetvédelmi projekteknél fel kellene vetni ezeket a kérdéseket is. A türkmenisztáni emberi jogi aktivisták egyikének el kellett menekülnie, mert ő ezeket a kérdéseket felvetette. Most pedig a hozzászólók listáját lezárhatom. Most pedig visszaadnám a szót a vendégeknek. Kezdjük úgy, ahogy a hozzászólók hozzászóltak. Mary. Csak szeretném felhívni a figyelmet, említette a környezetvédelmi jogokat. Egyik hosszú távú, az egyik leghosszú távú kérdésem, ugye, ez a szervezet a fenntartható fejlődést kívánja megvalósítani, és a környezetvédelmi károkozás ellen lépett fel ez a szervezet. A parlamentnek lehet, hogy meg kellene néznie, hogy valóban a környezettel kapcsolatban is. Most, ami a vízum kérdését illeti. Nagyon közel áll szívemhez ez a téma, és volt egy struktúrált vízumrendszer Írországban, amelyet Írország 2005-ben vezetett be. Elnézést, kolléga már nincs itt. Az ír kormány 2005-ben vezette be ezt a rendszert, mint egy 20 emberi jogi aktivista érkezett Írországba ezen vízumrendszer keretében, három hónapig maradhattak, és egy személy volt a húszból, aki menedékjogot kért. Azért, mert távollétében börtönbüntetést szabtak ki erre az illetőre, és az illető egy olyan helyzetbe került, hogy nem tudott visszatérni otthonába. A fő dolog, amiről nem szabad elfeledkeznünk, az az, hogy az emberi jogi aktivisták nem akarnak más országban maradni a, szí, a szívükben, a vérükben van az, hogy a, a saját országok civil társadalmat akarják ö, építeni, sejtjeikbe épült be ez. De súlyos veszélyeknek vannak kitéve. Ugye öm, szabadságot biztosítanak, hogy ahogy a kiégtek a, a küzdelem során, akkor mi szervezünk számukra pihentető nyaralást, vagy, vagy szabadságot. ami a írországi bel- és igazságügyminisztériumot illeti, hát hasonlóan működik, mint a többi országban lévő illetékes minisztérium is. Nagyon jó rendszer alakult ki, egy gyors vízumot garantálunk, és azt garantáljuk, hogy támogatjuk az emberi jogi aktivistát, még országunkban tartózkodnak. Nagyon egyszerű, megkapjuk a vízumot, aztán leveleket küldünk a, a nagykövetségekre, hova menni kívánnak, online is segítjük őket. Ha jön egy személy, ugye a bevándorlás ügyi ellenőrök, illetve a határőrök megkapják az emberek nevét, címét. 150 ilyen vízumot állítottak ki az elmúlt öt évben. A ebből az összegből kevesebb, mint öt kért menedéket. Tehát ebből az derül ki, hogy az emberi jogi aktivisták saját országukban kívánnak maradni és dolgozni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az ír példa az egyik leginkább bevált gyakorlatot szimbolizálja. Nem tudom, hogy egyetérte ezzel, a vízum területén legalábbis. Tehát ezt azt hiszem, hogy modellértékűnek kell tekinteni. Múlt héten volt egy incidens, egy tagállam belügyminisztériuma 15 emberi jogaktivistának nem adott meg vízumot, egy tagállamban nem szeretek bizonyos országokról beszélni, de most kivetesen név nélkül, de említeném ezt az országot. De szerencsére néhány tagállam segítségével meg sikerült változtatni ezt a döntést. Munde úr mit mondana? Lunde úr mit mondana? Azt gondolom, hogy két érdekes kérdést eh, fogalmazott meg Sáke asszony. Eh, egyik kollégám fog a másodikra válaszolni, a másik kérdésre, az elsőre én. A kérdés az, hogy van-e különbség azon hálózat között, amelyet mi állítunk fel az ICON között, és a jövőben felállítandó Shelter City hálózat között. Én úgy gondolom, hogy szerencsés egybeesés az, hogy a mi szervezetünk nagyon fiatal, de növekszik, gyarapszik, ugyanakkor a Shelter City kezdeményezés egyszerre alakul vele. Tehát ha úgy tetszik, a két folyamat párhuzamos, egymástól tudunk tanulni, az ICON sok mindent adhat át a Shelter Cities rendszernek, Eredetileg egy olyan hálózat voltunk, amely ugye menedéket adó városok hálózata, ami az írókat fogadó először említettem, de nagyon széles értelemben definiáljuk az írókat, mint említettem, ideértendőek az újságírók, fordítók, drámaírók, költők, még filmesek is vannak, regényírók, dok- dokument dokumentációs regényeket írók is. Tehát aki, akinek szüksége van arra, hogy kifejezze magát, ugye a szó lesz szólásszabadság kérdése ez. Az lesz valamikor. Ez nagyon fontos, hogy szorosan együttműk, együttműködjünk. A jövő dönti majd el. Én a végén föltettem a kérdést, hogy kell-e új struktúra, vagy építhetünk-e a már meglévőre. Az Iconban nagyon örülünk annak, hogy részt vehetünk ebben a vitában, és mi mindenképpen szeretnénk folytatni ezt a munkát, minden érintett félel együtt kívánunk működni, hogy a lehető legjobb megoldást megtaláljuk, annak érdekében, hogy létrehozzunk egy ilyen jól működő rendszert az emberi jogaktivistákat befogadó menedékvárosok számára. A másik kérdés a kollégám Elizabeth fog válaszolni. A másik kérdés arról szólt, hogy kisebb városokat céloznak meg, az emberi jogi aktivisták, írók szemére, mi leginkább írókkal ö, dolgozunk. Nem tapasztaltuk ezt eddig. Szeretném kiemelni azt, hogy amikor valaki elhelyezést kér egy icon városban, tudjuk, hogy ők a sor végén állnak olyan helyzetben vannak, emberi jogi aktivistákként céltáblákká váltak, és mm, nem óvatosak vagyunk a nevekkel, nem tesszük közzé azt, hogy ki van a várólistánkon, ezeket az információkat bizalmasan kezeljük, más szervezetek képviselik ezen emberek jogait, nem mi, mások döntik el azt, hogy ezeknek az embereknek a nevét közé lehet -e tenni, vagy sem és szorosan együttműködünk az érintett személlyel, amikor egy városba érkeznek, megkérdezzük, hogy szeretnék-e, ha közé tennénk a nevüket, és nagyon sokan nem kívánják a nevüket közé tenni, és ezt teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Miközben nálam van a szó, szeretném felhívni a figyelmet egy másik, leginkább bevágyakorlatra, a vízumokkal kapcsolatban, ha megengedik. A Dán kormány olyan törvényeket hozott, amelyek különleges vízumokról szólnak, az dániai Icon városokba el, városokban elhelyezendő emberek számára különleges vízumokról szól ez a törvény, és jogok van munkát vállalni, pénzt keresni, emberi jogi aktivistaként. Nyilván nem bármilyen munkát vállalhatnak, ez egy különleges testre szabott vízum, amelyet a Dán kormány ö, biztosít. Köszönöm szépen, mondja az elkasszony. Ezeket tudomásul veszük, most pedig megadom a szót Árnó asszonynak, hogy térjen vissza Veronik. Nagyon szépen köszönöm, Utele asszony. Ami a definíciót és a tudatosítást illeti, nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk az emberi jogi aktivisták és a menedékesek között. Mindenfajta munka, amely Mm, lehetővé teszi, az emberek megértsék, hogy miről van szó, akár a pártokon keresztül, vagy sárkasz is említettem, nagyon jó. Aztán vannak olyan tagállamok, ahol nagyon jó bevágyakorlatok vannak. Írország, ez egyik ilyen ország, de nem csak, itt van Svédország, Spanyolország, tehát nem csak Írországot említeném, más országokat, azon is el kell gondolkozni, hogy hogyan lehet garantálni azt, hogy ezeket a bevált gyakorlatokat valóban közé tegyük, és mások számára e, inspirációt nyújtsanak. Ami az emberi jogi aktivistákat illeti, ahogy Pródi úr és ön is említette, a környezetvédelmi tevékenységekhez kapcsolódó emberi jogi kérdések. Azt hiszem, hogy az emberi jogi aktivisták definícióját minden szélesebben kell értelmezni. Ez a 98-as ENSZ definícióhoz kapcsolódik. Alapvetően ebben a kategóriában nagyon sok emberi jogi aktivistáról beszéltünk, bárki, aki a politikai, gazdasági, szociális jogainak megsértését kellett elszenvedje, azt gondolom, hogy az állampolgári jogokban nagyon sok környezetvédő is bekerül. Tehát eh, például nem fejezheti ki véleményét. Eh. Tehát ez olyas valami, amelyet meg kell őrizni, Mm, én meg tudom erősíteni, hogy a környezetvédelmi tevékenység mindenképpen ide tartozik, ami a gazdasági és szociális jogokat illeti, ennek fényében, illetve a politikai jogok nyilatkozata a fényében is nagyon fontos. Például kérdés arra vonatkozott, hogy miért nincs minden ország. Tehát vannak olyan országok, hogy ahol van EU delegáció, vagy EU képviselet, 22 ország esetében nincsen delegáció, tehát a kérdés az, hogy miért nem az összes tagállam, miért nincs az összes tagállamnak stratégiája? Négy oka van ennek, nincs megfelelő kapacitása az érintett delegációnak. Az Európai Diplomáciai Közösségben vannak olyan országok, Kelet-Timor, ahol nagyon pici delegáció van, és csak három tagállamot érint ez a képviselet, vagy három másik probléma a rezsimek, elnyomó rezsimek, Irán, Szudán, Eritrea, ahol nagyon nehéz találkozni emberi jogi aktivistákkal és stratégiákat kidolgozni. Az politikai nyomás miatt. De a kollégák mindent megtesznek. Irán egy olyan helyzet, ahol nincs kapacitás sem, és hát nyomás, politikai nyomás van. A harmadik ok. Ah, vannak olyan országok, ahol nem létezik a civil társadalom. Vagy nagyon nehéz meghatározni a valós civil társadalmat. Azért, mert elnyomó rezsimről van szó, Madagaszkár például, nem könnyű egy nagyon is élénk civil társadalmat találni. Aztán a negyedik ok, ugye vannak politikai nézeteltérések a tagállamok között. Nehézségek vannak abban, hogy nem tudunk kidolgozni közös stratégiát. És két példát említenék, Marokkó az egyik ilyen vitatott ország, Marokkó és a Nyugat-Szahara ilyen területek, és Brazília, ahol Brazília, meg nemzetközi partner, más státuszt élvez. Tehát különböző kategóriák vannak, nehézségi kategóriák. De a legfelül érkeznek az instrukciók, és látjuk ezeket a fejleményeket, ami a publikációkat illeti, vagy közétételt. Ami fontos szerintem az, hogy be kell azonosítani, tehát a nevek közététele már mint. Az olyan személy, a helyi kapcsolatartó személyének nevét közé kell tenni, hogy az emberi jogi aktivisták tudják, hogy kihez fordulhassanak. Mm, ezt mi megvitattuk a tagállamokkal. Biztonsági jogokból kifolyólag nem akarjuk közé tenni ezeket a stratégiákat. Mi szeretnénk a rugalmasságot garantálni a tagállamok számára, mert a kérések általában nagyon is érzékenyek. Hogy mit tehetnénk például a vízum kérdésénél? Azt hiszem, az önök bizottságával, a titkársággal szívesen megosztjuk ismereteinket. A mostani az EU delegációk olyan országok, ahol vannak jó missziók, ahol van ilyen fokális pont, de másik pedig a stratégia, megtehetnénk ezt, közé tehetnénk ezt a listát, február végére elkészül a teljes lista. Ezt majd korszerűsíteni kell. Azt hiszem, hogy ezen az alapon... Ja, igen. Ami a közzététet életi a stratégiák közzétételét a parlament felé. Tudom, hogy ez nagy érdeklődésre tart számot az önök körében. Autala asszony, mint ön is tudja, meg kell határoznunk a bizalmassági, a titoktartási kérdéseket. Nyilván nagyon fontos, hogy ön hozzáférjen ezekhez a kérdésekhez, de nem tudom önnek megígérni, csak azt, hogy a listát közzé tesszük. Köszönöm szépen Árnó asszony, mondja az elnök asszony. Ez egy nagyon jó válasz volt az aggájaink eloszlatására, és nagyra értékeljük azt az ígéretet, hogy a jövőben együtt működünk. Valóban az egyik ilyen horror szenárium az, hogy Julian Assange majd hozzáfér valamilyen emberi jogi aktivistákról szóló köz okirathoz, és majd közé teszi. Hát nagyszerű sok szempontból az ő kezdeményezésen meg kell értse azonban, a helyzetet, az olyan emberek helyzetét, akik eh, nem érdemlik meg, akik nem láthatnak napvilágot ezzel kapcsolatban. Most eh, zárul eh, ez a vita forum, ez egy nagyon fontos mérföldkő volt egyesített erőfeszítéseink kapcsán, a civil társadalommal, a többi intézménnyel együttműködve kívánnánk megerősíteni az emberi jogi aktivisták támogatására irányuló tevékenységünket. Biztos vagyok abban, hogy kollégáim, a titkárság feljegyeztek mindent, minden pontot, amely szóba került, és ezeket a további kérdéseket majd megvizsgáljuk, megkérjük a titkárságot, hogy egy követő, egy utó vita fórumot is szervezünk meg, Remélem, hogy kapcsolatban maradunk és folytatjuk kiváló együttműködésünket. Ez egy intézményközi koordinációs csoportra is szükség van. Ezt az összetett kérdést minden aspektusából meg kell vizsgálni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy kiválóan előkészítették ezt a folyamatot. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra ahol is meg tudjuk határozni az Európai Külügyi Szolgálat működését, méghozzá az emberi jogi eh, és demokrácia hálózat képviselőjét eh, üdvözlöm itt körünkben. Eh, már az új organigramot megkaptuk, az LKS új organigramját, és egy ilyen aktív hozzájárulás, a civil társadalom aktív hozzájárulása nélkül nem lennénk ott, ahol vagyunk szerintem, az LKS-ben sem. Most pedig szeretném megadni a szót David Nicholsnak, aki az emberi jogi és demokrácia hálózat nevében szól, az Amnesty international is képviselve, és saját magát is persze. Nagyon sok aggasztó hír keringet az LKS és az emberi jogok kapcsolatáról, arról, hogy az EKS-be hogy épülnek be az emberi jogi struktúrát, és nagyon örülünk annak, hogy mit értek el az EKS-en belül, azzal is, hogy kinevezték azokat a személyeket, akiket kineveztek. Ha megengedik, az egyik terület, ahol <clears throat> valóban nyomás kellene gyakorolni a parlament részéről, tudom, a civil társadalom hasonlóképpen érez. Ez a brüsszeli központú emberi jogú emberi jogi tanács a kohom van, amely nyomást tud gyakorolni, és szeretném meghallgatni azt, hogy az kohom állandó elnöke, az osztrák engeve Tajamán úr hogyan kívánja ezt elérni. Mert gondolom, hogy egyetért a célkitűzéseink legtöbbjével. Most pedig megadom a szót Dave Nicholsnak, utána pedig meghallgatjuk hogy azt, hogy Árnó asszony hogyan látja a helyzetet és a kihívásokat. Utána pedig megnyitom a vitafórumot. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy visszatérjünk az önök bizottságába, hogy szóljunk erről a kérdésre, mint említette az EIDHR, az EIHN nagyon is aggódik 2010 kapcsán sok események kapcsolatban, az elkezdte kapcsolatban, az elkezd jövőbeli struktúrája sok aggodalommal töltötte bennünket. Nagyon lassan hozták meg a döntéseket, az információ nem létezett, az érintettek számára nem volt hozzáférhető. Az elmúlt évben sokat aggoltunk, de ne felejtjük, hogy a belső struktúrákról szóló viták már egy ideje zajlottak, arról, hogy egyes emberi jogi esetekben az elkezd hogyan tud fellépni. Ha úgy tetszik, elég negatívan hatottak ezek a hírek. Karácsony előtt két jó hír reppent fel, az organigram végleges változata nyilvánosságra került, mint említettem, ugye van egy emberi jogi demokrácia főigazgatója három egységgel, állandó elnökkel, és a második a Kohom állandó elnöke szintén nyilvánosságra került, tehát a kohom fel tudja venni a staféta botot, vagy át tudja venni a staféta botot. Kivetképpen ebben a két kérdésben hálásak vagyunk az Európai Parlament, a DROA, az ön, az egyéni képviselők segítségének. A Strasburgi vita során Ashton nővel folytattuk ugye ezt a vitát karácsony előtt. Ez nagyon is jó időben volt ez a vita, mert befolyásolta a később hozott döntéseket. Nyilván nem meglepetés az önök számára, hogy ez nem a történet vége, és nagyon sok kérdőjel merül még fel, abból adódóan, hogy megjelent az organigram. Ha megengedik, néhány kérdést most kiemelnék, ez majd hatással lehet a későbbi vitára. Öt különböző kérdés nézek meg. Az első ugye magasrangú pozíció az LKS-en belül. Ugye emlékeznek arra, hogy a mi hálózatunk azt kérte, hogy az emberi jogokért az igazgató tanácson belül legyen egyéni felelősségvállalás. Az egyik tagja az igazgató tanácsnak legyen felelős az emberi jogokért. Informálisan azt hallottuk, hogy ez meg is történik, hogy az igazgató tanács egyik tagjának lesz ilyen kompetenciája, de ezt még nem tették nyilvánosságra. Nem is tudjuk a nevét ennek az igazgató tanácsbeli személynek. Várjuk még, de tudjuk, hogy lesz ilyen. Ami az igazgatónács elnökét illeti, a globális és több oldalú kérdésekért felelős igazgató neve is már felröppent. Pontosabban még üres ez a szék, nevekről már hallottunk. Nagyon fontos, hogy ez a személy rendelkezzen nemzetközi jogi ismeretekkel és tapasztalatokkal, hiszen portfóliójának nagyon fontos elemét képezik a nemzetközi jog elemei. Lehet, hogy még nem találtak olyan embert, aki megfelelő kaliberű lenne. Azt a kérdés is föltesszük, hogy nem tudom, hogy nem kellene megnyitni ezt a folyamatot olyan emberek számára, akik nem a tanács és a bizottság alkalmazottai, talán lehetne nyílt pályázatot hirdetni, és talán találnánk olyan embert, aki tapasztalt és rátermet. A parlament az Andrikéne jelentésben és nagyon sok hálózatunk beli tag is azt kértük, hogy legyenek egyéni emberi jogi képviselők vagy illetékesek nemzetközi jog, női jogok kérdésekben, gyermekjogi kérdésekben. Nem tudjuk, hogy ez mikor és hogyan fog bekövetkezni jövőben. Lesz-e ilyen? Aztán a második, ami a brüsszeli struktúrát illeti. Én úgy értelmezem, hogy az organigram csak kezdetleges struktúrája az LKS-nek, amelyet majd a következő 6-12 hónapban felülvizsgálnak, felül fogják vizsgálni az LKS tapasztalatait összegyűjtve az, elmúlt, az elkövetkező hónapokban. A parlament és a civil szervezetek megnézhetik, hogy az LKS hogyan működik a gyakorlatban ebben az következő időszakban, és ajánlásokat tud majd megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne javítani a működésén. Nagyon érdekes megnéznünk azt is, hogy a három egység az igazgatóságon belül és a kohom elnöke hogyan fognak együttműködni. Hogyan és miként kíván a bizottság és tanácsi munkatársak, hogyan kívánnak, tehát nagyon fontos, hogy ne legyenek, ne legyenek átfedések. Nagyon fontos, hogy az igazgatóság hogyan működik együtt a földrajzi igazgatóságokkal. Hogy lesz saját szerepe, hatásköre az EKSZ-en belül. Ami a munkatársakat, a létszámot illeti, én úgy értelmezem, hogy az emberi jogi demokrácia igazgatósága nem kap új állományt, hanem magába, vagy bekepelezi majd a bizottsági titkársági állomány egy részét. Most, ami a felelősségek, tehát amit az elnökség vállalt, felelősséget a következő évben szükség lenne egyébként további személyekre. Ugye említette a brüsszeli székely kohom szükségességét. Ezt a döntést elnapolták, a, illetve átengedték az állandó kohom elnöknek. Az egyéni tagállamokat is meg kell győzni arról, hogy szükség van egy brüsszeli székelyök kohomra. Nagyon fontos feladat a parlament számára, nekünk civil szervezetek számára is, meg kell látnunk, hogy milyen előnyök származnak a brüsszeli székhelyű kohomból. Kiváltképpen az EU további területeinek politikáit hogyan lehet együtt vagy vizsgálni? Ami a delegációkat illeti, az organigram, a brüsszeli székelyre vonatkozik, nem foglalkozik a delegációkkal egyáltalán, nem. Tehát nem tudom, hogy hogyan lehet garantálni, hogy emberi jogi e, tudás, szaktudás lesz minden delegációban, minden delegációban lesz valaki, aki ez. a kérdéshez. Az egyéni követségekben, követségeken például. Mi úgy értelmezzük, hogy 103 emberi jogi fókuszpont van. Tehát 103 EU delegációban világon van ilyen emberi jogi fókuszpont. Minden EU delegációban kell legyen ilyen a világon, és garantálni kell, hogy vannak teljes jogú emberi jogi előadók a leginkább érintett országokban. Jobban meg kell határozni persze mindezt, kiváltképpen, hogy egy nagyobb felelősség hárul a helyi elnökségekre, a koordinátori szerepekre, ami a nagykövetségeket illeti, és garantálni kell, hogy az egyes tagállamok követségeinek munkáját Ami a gender balance, a nemek között egyenlőséget illeti. Az LKS jelenlegi formájában, nos hát a nemek között egyenlőség az bizony szégyenletesen leszerepelt. A sztereotípiákat erősíti az LK struktúrája, és nem pedig a nemek között egyenlőséget. A parlament nagyon is erősen megfogalmazta véleményét, a parlament saját javaslatait a tanács legyengítette. A parlamentnek komoly kérdéseket kell feltennie az LKS jelenlegi és jövőbeli um, létszámtervei kapcsán, a delegáció vezetők kinevezése kapcsán, ami az emberi jogi politikák felülvizsgálatot illeti. Ennek a tavalyi évnek az egyik fő eleme az a konklúzió volt, hogy kellenek emberi jogi országstratégiák. Ezt a pontot jóvá hagyta Ashton Báronő, amikor a karácsony előtti plenáris ülésen Strasbourgban szólt a plénumhoz. Most, hogy ezeket hogyan fogják eh, kidolgozni, ez nem világos, hogy kiket fognak eh, segítségük kérni, eh, kiknek a véleményt fogják kikérni, milyen konzultáció lesz, az emberi jogi aktivistákat hogyan vonják be, be a folyamatba, a parlamentet hogyan vonják be, ebbe a folyamatba, hogyan tudják felelősségre vonni, elszámoltatni a többi intézményt, hogy hogyan lesz ebben szerepe a kohomnak, hogyan lehet minden EU intézménynél elérni azt, hogy mindenki sajátjának érezze ezeket, magának érezze ezeket a stratégiákat. Most sem tudjuk, hogy az emberi jogi politikai felülvizsgálat 2010-ből hogyan zárul. Túl kell menjen Ashton Báron Strasburgi beszédén, amelyet karácsony előtt tartott, Önök is tudják, a legutóbbi emberi jogi nyilatkozat 2001-ben született meg, amely ma már igen, igen csak aktualitását veszítette. Már <clears throat> nagyon fontos, hogy világosan fogalmazzuk a politikákat. Az utolsó pont, amit említenék, elvárásaink az hálózatunk részéről, hogy mit várunk el a parlamenttől. Nyilvánvalóan első számú dolog, első számú elvárás, hogy az Európai Parlament elkezdte vonatkozó Adrikéne jelentésben megfogalmazott jelent, ajánlásokat figyelemmel kell kísérni. Ugye ön a bizottság elnöke, Ashton Báron és önök között levelezés zajlik zajlott, nyilván az a kapcsolatban, hogy hogyan kívánják ezeket az ajánlásokat megvalósítani. Aztán a parlament, mint a civil szervezetek, civil szervezetek is, nekik mm, az elkezd működését meg kell vizsgálni, meg kell határozni gyenge pontjait és a gyengeségeit. 2010-ben <coughs> azt láttuk, hogy az EU emberi jogi munkája területén csökkent a minőség. Romlott a helyzet. A Lisszaboni szerződés követő struktúrákban a felelősségi körök megváltoztak negatív irányban. Meg kell kérdezni a helyszínen dolgozó, működő emberi jogi aktivistákat, meg ők azt kérdezik tőlünk, hogy hova lett az a támogatás, amelyet eddig helyi szinten kaptak az EU-tól. Vegyük Tunéziát például, ahol az EU néma volt. Akkor is, amikor az emberi jogaktivistákra le csaptak, amikor elszámoltak velük. Leszámolás történt. Ugye a, a karácsony előtti plenáris ülés vitáján jó lett, ha egy megfigyelő, egy külső megfigyelő figyelte volna meg ezt a, az ülés, azt gondolta volna, hogy 2010-ben nem történt semmi különös. Most arra van szükségünk, hogy a parlamenti képviselők számoltassák el a többi EU intézményt, amikor is kettős mércével működnek ezek az intézmények. Aztán a képviselőknek együtt kell működniük a nemzeti parlamenti képviselőkkel. Annak érdekében, hogy a nemzeti parlamenti képviselők legyenek tisztában az új szerkezettel, az új felelősségi körökkel, amelyek az LKS-ből adódnak. Annak érdekében is, hogy a nemzeti parlamenti képviselők nemzeti szinten tudják előrevinni ezen ajánlások ügyét az Andrikéne jelentésben szereplő ajánlásokra gondolok. Nagyon jó lenne önnek elnökként a nemzeti parlamentekhez levelet intézni, felvázolva az Andrikéne jelentés ajánlásait, és azt kérve tőlük, hogy nemzeti szinten valósítsák meg ezeket. Thank you so much, uh, Dave. Köszönöm szépen, Dave Nichols, ezt a beszámolót az Emberi Jogok és Demokrácia Hálózat részéről. Szeretném elmondani, hogy itt a parlamenten belül is vannak előttünk kihívások, vagyis hogy következetes országokra vonatkozó stratégiákat állítsunk fel, ami az emberi jogvédők listáját illeti például ilyen listát át kell adni azoknak, akik delegáció keretében egy-egy adott országba látogatnak. Itt a parlamenten belül is vannak olyan delegációvezetők vagy elnökök, akik eh, nem szívesen vetik fel ezeket a kérdéseket a látogatások során, és talán könnyebb lenne a helyzetük, hogyha kapnának egy listát a jobbvédőkről. A, mi a nemzeti parlamenteket illeti, az a tapasztalatom, hogy eh, nincs túl sok olyan nemzeti parlament, amely szorosan szemmel tartja, vagy nyomon követi az emberi jogvédők kérdését. Talán jó lenne, hogyha a nemzeti parlamentbeli kollégákkal együttesülést tartanánk, és alaposan megvitatnánk a felülvizsgálatot, ami a közeljövőben aktuális, és megvitatnánk azt is, hogy a kormányok, különböző minisztériumok hogyan tesznek eleget a kötelezettségeiknek. Bizony ez érdekes lenne a nemzeti parlamentek beli kollégákkal való találkozások során. Hát tágítani kellene a témákat, a témák körét. Ami a felülvizsgálatot illető, ennek alaposnak, nyitottnak és inkluzívnak kell lennie, mindenre kiterjedőnek. Éppen ezért felvetném azt, hogy talán egy másik közleményre lenne még szükségünk a főképviselő részéről, aki az Európai Bizottság alelnöke is. Ez a közlemény a külügyi tanács elé és a parlament elé is kell, hogy kerüljön, és nem szabad elfelejteni a civil társadalom szerepét a nyilvános vitákban. Meg kell nézni, hogy milyen perspektívái vannak ezeknek az elképzeléseknek az új igazgatóságon, melynek vezetője most Árnó asszony, és át is adjuk neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm önnek és az EP összes képviselőjének, valamint az összes civil szervezetnek, amely határozott kampányt folytatott azért, hogy egyrészt ez a kérdés áthassa az összes megbeszélést, az összes témát, hanem még azért is, hogy legyen világos struktúra, és ez ennek is köszönhető, hogy ez megtörtént. Tavaly az volt talán a, befolyás, a benyomás, hogy a kritika kevesebb volt, de én nem értek egyet David Nikolszal, amikor azt mondta, hogy romlott a helyzet. Volt egy olyan elképzelés, hogy a dolgok minimális szinten folytatódjanak, de lehet, hogy a dolgok nem voltak elég láthatóak. Én nem akarok senkit dicsőíteni, de előrehaladás történt a vallás, szabadság terén. Tudjuk, hogy most milyen sok probléma van a közel-keleten. Azután született egy útmutató a homoszexuálisok, transzexuálisok jogait illetően, azután helyi stratégiák kapcsolatosan is volt előrelépés az emberi jogvédők, emberi jogi aktivisták érdekében. A másik, az összes iránymutatót racionalizáltuk azért, hogy ezek hatékonyabbak legyenek, és inkább a bázis felé közelítsünk. Vannak kísérleti országok, de most a delegációk világos instrukciókkal rendelkeznek azért, hogy legyenek helyi stratégiák, és a delegációk szabadabban járhassanak el, valamint hatékonyabban. Elindult az emberi jogi felülvizsgálati folyamat, és a civil társadalom belé parlamentek körében és az EP-n belül is már sok előrelépés történt. Például Brüsszben tavaly volt egy találkozó, ami ezzel foglalkozott. Szerintem nem helyét álló azt mondani, hogy a dolgok romlottak, hogy a világban a dolgok romlanak, vagy nem javulnak, ez más dolog. De a mi szervezetünkön belül és az EU hatását illetően talán nem mondjuk azt, hogy nem javult a helyzet. Más a, az emberi jogok helyzete a világban, másik kérdés. Ami a szervezeti felépítést illeti, Eston asszony szeretett volna biztosítékokat nyújtani, de a lényeg az, hogy itt emögött munka kell, hogy legyen. Nem csak az a cél, hogy a posztokat betöltsék, vagyis legyen egy igazgató, aki globális kérdésekkel foglalkozik, egy igazgatóság, vagy a mi igazgatóságunk, amely az emberi jogokkal és a demokráciával foglalkozik. Ez az első rendű feladat. Továbbá erősíteni kell a közreműködők szerepét, az átfedések minimálisak, és azt kell biztosítani, hogy a két jelenlegi egységben legyenek betöltve a posztok. A következő lépés az, hogy maximális hatékonyság legyen Bertoymannal, folytatjuk a munkát. A kórum elnökeként 25-26-án fog először fellépni. Nem ugyan abban az épületben dolgozunk, egy ideig még a multilaterális kérdésekkel is foglalkozom. A dolgok különböző szinteken történnek. A következő három hétben a dolgoknak rendeződniük kell, és nagy változásokra lehet számítani. Ami az erőforrásokat illeti, nem szabad ezeket csökkenteni. Hogyha plusz forrásokat akarunk, az jó dolog, de nem szabad illúziókat táplálni, már az is nagyon nehéz dolog volt, hogy két emberi jogi egység alakulhasson. A másik, emberi jogok és demokrácia és a politikai aspektusok. Ez sokkal szélesebb gyakorlat, a kísérleti országok, a demokrácia kísérleti országai. Most át térek az angol nyelvre. Ez a kérdés igen fontos a parlamentnek és néhány tagállamnak. Itt erősíteni kell a forrásainkat, erőforrásainkat, mert most a tanácsban egy fél ember dolgozik, ezen is a bizottságban is egy fél ember. Politikailag ez jó jel, hogy a demokrácia szót is hozzávettük ehhez az elnevezéshez azután az igazgatóságban legyen valaki, felelős az emberi jogokért, igen, ez nagyon helyén való, még nem tudjuk, hogy ki lesz az a személy. Azután a menetrendet szeretnék ismerni, igen, ez meg fog történni, örömmel átadom. Az irányítás Eston kezében van, és eh, David azt mondta, hogy ez soha nem lesz eh, valaki, aki a bizottság vagy a tanácsozál közel, nem, ez egy tagállambeli diplomata lesz, vagyis nagy az esély arra, hogy ilyen típusú háttérrel fognak valakit kinevezni erre a posztra. Interakció a bizottság és az EKS között. Különböző szövegeink vannak erről, de közben ezt elvesztettem. Az a fontos, hogy Lássuk, mi a bizottság szerepe a pénz kezelését illetően. Ez nem fog változni a DEFCO és a RELEX között. Szerintem ez nem változik egyáltalán. Nagyon jó együttműködésben munkálkodnak egymással, de lesz változás a pénzügyi tevékenységgel kapcsolatosan, az LKS és a pénzügyi tevékenységek vonatkozásában, ez például a különböző javaslatok kiválasztására vonatkozik. Catherine Day javaslatokat tett nekünk októberben, és ezek a javaslatok igen világosak voltak, de most éppen nem találom ezt a papírt. A lényeg az, hogy össze kell kötni a relax Relaxet, az EFKO-t, a Relaxet és más szolgálatokat. Mit jelent ez? Az EKS nem csak a biztonság politikával foglalkozik, hanem a szakpolitika koordinálásával is. És itt együtt kell működnünk a kollégákkal. Személyes kapcsolatok szükségesek, itt a mechanizmus, a különböző szolgálatokkal való konzultáció terén. Megtaláltam közben az iratot, politikai üzenetet kaptunk október végén. A folytonosság, folyamatosság, koherencia a politikai kezdeményezésségben. Szorosabb együttműködés a szolgálatok között, jobb információ áramlás, koordináció a bizottság és az LKS között, ez mindkét irányban ugyanúgy fog történni, mint ahogy a múltban történt a Relex főigazgatóság és az egyéb illetékes szervezet között jó szolgálati kül, jó szolgálati feladatot fogunk ellátni. És még fontosabb, hogy a parlament meghívjon bennünket, például amikor a vízumokról lesz szó. Én ezt figyelemmel kísérem majd, és minden tőlem telhetőt megteszek. Az a legjobb, hogyha önök hívják meg az érintetteket, illetékeseket, és szerintem ez észszerűen kell, hogy működjön. Ami a delegációkat illeti, e e ami az EU képviseletét illeti, és a láthatóságot, itt a delegációkon múlik mindez, hiszen a delegáció vezető irányítja ezt a munkát, hiszen ez az ő jogköre, ő képviseli a bizottság szolgálatait, és magát az eks a biztonság és védelmi politika szemszögéből is, igen jelentős kérdés. Képzés. Eston asszony elmondta a parlamentben december 16-án azt az instrukciót adta, hogy az új delegáció vezetők képzést kell, hogy kapjanak emberi jogi kérdésekben. Itt nem lehet ezzel várni, és egy szisztematikusabb modult kell kiadni. A fókuszpontok kiképzése. Ez is meg kell, hogy történjen és itt építhetünk az ő tapasztalataikra, valamint néhány tagállam szakértelmére. Fókuszpontok. A számadatok egyáltalán nem rosszak. Jelen pillanatban 137 delegációnk van, bizottság EU szintén, és ezekből 120 képviseleten van emberi jogi képviselő Ezek az adatok nem rosszak, és a fókuszpontok hálózata létrejött, de vannak azért itt gondok. A fókuszpontok, hogy is mondjam, megmondom az igazságot, meg kell nézni azt, hogy kik is a fókuszpontok, nem mindig szerződéses alkalmazottak, sokszor van itt mozgásváltás, magasabb beosztású személyekről van szó. Ezen személyek számára fórumot kell tartani azért, hogy információt adjunk nekik, és megosszák a gyakorlatukkal. Szerintem itt nagyon sokat tudunk tenni és nagyon sokat kell tennünk. A delegációk panaszkodtak arról, hogy nincs elég erőforrásuk, és túlterheltek, főként emberi jogi kérdések terén. Ezt azért még meg kell vizsgálni. Ami a szakpolitika előmozdítását illeti, a szakértelem és a kollégáim szakértelme emberi jogok terén az LKS-en belül itt a csatát megnyertük, Ashton asszony az ő prioritásait már jelezte, a mainstreaming, vagyis hogy ez a kérdés mindenütt legyen jelen, ezt meg kell vizsgálni az összes igazgatóság terén, fókuszpontok, képzés, hogy a lényeg az, hogy az emberek lehetnek aktívak, de a hierarchia kell, hogy támogassa őket. Eston asszony új szemmel néz erre a kérdésre. Azt akarjuk, hogy ez a szakpolitika legyen más. És ezért mondta azt is, hogy a, az emberi jogi aktivisták esetében mindig meg kell nézni azt, hogy ez egyénileg milyen helyzetet hoz. Esten asszony mondta, hogy Elmélkedni kell ezen a kérdésen, át kell ezt tekinteni, Vinával, Bertel, egyébként őt már az osztrák elnökség idejéből ismerjük, őt nagyra becsülik emberi jogi kérdésekben. És természetesen önökkel, a parlamenttel kell megnézzünk azt, hogy hogy tudjuk ezt előrevinni. De szerintem még meg kell néznünk, hogy melyek a legfontosabb kérdések, amelyekkel foglalkozni kell. Mit ajánlok? kis időre van szükség arra, hogy a struktúrákat konkretizáljuk. A struktúrák a szakpolitikához kapcsolódnak, és ahhoz, hogy hogyan szervezzük a multilaterális és a bilaterális munkát, hogyan szervezzük meg a koordinálást. Mint elmondtam, itt nagyon nehéz az LKS és a bizottság között lebontani ezeket a kérdéseket. Azután, hogyan határozott meg a prioritásokat? Nagy kérdések vannak itt. A humanitárius jog. Etéren még nem túl sokat tettünk. a nemzetközi büntetőbíróság kérdése. Most még ezek elaprózódott kérdések, és itt viszont koherensnek kell lennünk. Az önök segítségével és a kollégák szakértelmével és elkötelezettségével és az én dinamizmusommal biztos, hogy javulni fog a helyzet. De még mondanék valamit, ami a választásokat illeti. Inkább a választásokról van itt szó. Külpolitikai eszközök szolgálata. Remélem, hogy ennek új neve lesz, hiszen ez nem a legjobb elnevezés, főleg ami a rövidítést illeti ESO angol rövidítését, és szerintem nem egy épületbe fogunk dolgozni, ezt még nem tudom. Ezek az emberek minden esetre Eston asszony fennhatósága alatt fognak dolgozni. Itt a támogatási mechanizmusról van szó. válság előtti, válság alatti és válság utáni kérdésekről van itt szó. Itt is a koherencia felmerül. Az én igazgatóságomnak ez rendkívül fontos. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Veronik. Igen, őszinte és tanulságos volt ez a hozzászólás. Remélem, hogy sikerül megszervezni munkájukat a többi részleggel, az Európai Bizottsággal. Kapcsolatban maradunk, meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Két kollega kért szót, Hout úr és Lockwiller úr, Richardi a szó. Nagyon szépen köszönöm, ahogy Árnó asszony is említette, erősen hallattuk hangukat, mármint szeretnénk kép támogatni önöket, illetve a főképviseletet, önök is hozzájárultak a folyamathoz. Örülök annak, hogy személyesen gratulálhattam Árnó asszonynak, ön egy nagyon dinamikus asszony, és a humorérzékéről is tanúbizonságot tett. Azt hiszem, ilyen komoly témák nem nagyon is hasznos dolog a humor. Hát három hét alatt bármit meg lehet valósítani. Szerintem ön három hét alatt minden emberi jogi problémát meg tud oldani. Olyan fantasztikus adottságai vannak. Egyetértek azzal, ami a képzéssel kapcsolatos, amit, Baron, amit Ashton Baron ő említett, ugye átfogó képzésre van szükség, de nagyon fontos, hogy említsük meg az emberi jogi ország stratégiákat, amelyet a eh, demokráció hálózat képviselete is említett. Nagyon fontos tehát, hogy az emberi jogi stratégia felülvizsgálatát tegyük láthatóvá, és elnök asszonyunk említette, hogy egy nyilatkozat lenne a leginkább járható út, tehát az ő legpreferáltabb kommunikációs eh, megoldása. Egy stratégiai dokumentumot is el tudnék képzelni, amit a múltban használtunk, de ami fontos az, hogy nagyon jól, ha lenne, ha írásban kaphatnánk meg ezt a konklúziót, és megnőne az úgynevezett tulajdonyás, az, hogy magunkénak érezzük ezt, hogy említette Dave Nichols. Két dolgot említenék. Persze, értjük azt, hogy ami az igazgató tanácsot illeti, hát időre van szükség, de nagyon fontos, ezen a szinten legyen valaki, aki képviseleteinken, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a, a főigazgató munkaköri leírásában szerepeljen az emberi jogi kérdés, nagyon fontos a megfelelő személy kiválasztása, egyetetek azzal, hogy jogász, végzettség lenne kívánatos. Ez nagyon fontos, hogy munkájuk, munkakörük része legyen ez a tevékenység is. Ami a fókuszpontokat illeti, üdvözlöm az elhangzottakat, amelyet Annó asszony említett pontosabban, de egy pontot még nem, létett, nem említettünk a vita során. Az EIDHR programozás a múltban jogilag képzett, joggázképzettséggel rendelkezők végezték el. Mi szeretnénk azt, tehát nagyon szeretnénk elkerülni, ha nem vizeznék fel ezeket a a, ezt a szakértelmet, nem, nincsen megoldásom. Kivetképpen a, az emberi jogi szempontból érzékeny országokban nagyon jó lenne, hogyha nem kevésbé képzettek kezébe kerülni ez a kérdés. Ami a számokat illeti, Nikolsz úr említette ezt a kérdést. Ami a számokat illeti. Nyilván nagyon nehéz ezekben a pénzügyileg szűk időkben de lehet, hogy teszteni lehetne ezt. Nos, ami öm, a számokat illeti, tehát a teljesítmény, amit az emberi jogi civil szervezetek említettek, romlott a helyzet a múlt évben, hogy ez most igaz-e vagy nem, azt most tegyük félre, de nem szabad elérni azt, hogy a múlttal összehasonlítva valóban romlás, romlásról lehessen beszámolni. Garantálni kell a kapacitást. Mindannyian tudjuk, hogy az elnökségek Brüsszelbe behoztak új struktúrákat, kapacitásokat, tehát a korábbi források és a mai források közötti összehasonlítás, hát jó lenne, ha nem csökkenne a kapacitásunk. Szerintem a civil szervezetek jogosan bírálták ezt az aspektust. Ha megengedik az állandó kohom elnök szerepét, itt hadd legyek egy kicsit rossz. Most, ami a nemzeti fővárosok bevonását illeti, talán jobb lenne, a nemzeti kormányokra jobban tudnánk hatást gyakorolni, hogyha nem a nem brüsszeli székhelyű kohom lenne, mert szerintem brüsszeli székhelyű kohom úgy gondolom oda vezethet, hogy a tagállamok főváros úgy gondolják, hogy Brüsszel az távolabban tőlük. Én azt gondolom, jó magam, támogatom a brüsszeli székhelyt, de szerintem konstruktív vitát kellene megnyitni az a kapcsolatban, hogy mi a helyzet ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Aztán remélem, hogy nem felejtettem el semmit, elnök asszony, ami a mainstreaminget illeti. Szerintem most folytassunk vitát az elkezdés kollégákkal. Tudom, hogy mit mondott Ána asszony arról, hogy nagyon fontos a szaktudás és a mainstreaming. Igaza van, hogy ezt mondja. Én ennél tovább mennék. Mainstreaming szaktudás nélkül nem lehet, nem képzelhető el. És néhány embert az EKS-ben tájékoztatni kellene erről az alapelvről. Az igazi mainstreaming azt jelenti, hogy olyan emberek legyenek ott, mint Annó asszony írjanak dokumentumokat, küldjenek fejezéseket, képviseljék az egész szolgálatot a többiekkel szemben. Szerintem, hogy vitát kellene folytatni a parlament és az LKS között ebben a kérdésben. Ó, nem tudtam persze mindent felfogni abból, amit elmondott, de nagyon alaposan odafigyeltem pedig. Most a parlament elvárásai. <clears throat> ha az LKS az lesz, amit szeretnénk, akkor az emberi jogoknak sokkal nagyobb hatással kellene lenniük a képzésre, fejlesztésre. Több integrációra van szükség. Tehát Sok eredményt értünk el, Nikozónak is gratulálok, hiszen kiemelt tevékenységet folytatott, és nagyon helyesen nyomást gyakorolnak ránk Dave Nikoz és kollégái. Thank you for these remarks, Richard. Then uh, Mrs. Lochbiller, Barbara. Köszönöm, Barbara Logbi. Köszönöm, elnök asszony. Németül fogom elmondani hozzászólásomat. Richard Howitt már sok mindent elmondott, csak egyes dolgok hoz szeretnék hozzászólni. Először is köszönöm önnek, Árna asszony, az előadását, és gratulálok az új posztjához. Megvolt már itt a belső emberi jogi meghallgatásunk is ezzel, és úgy gondolom, hogy ha most visszaemlékezünk a Strasburgi plenáris ülésre, amelyen részt vett Eston asszony is, akkor a legfőbb pont, amelyet ön említett az általános vitában, a mainstreaming volt. És ezt természetesen támogatni kell. Azonban úgy gondolom, hogy a mainstreaming önmagában egy visszalépés lenne. Ö, elhangzott az is, hogy lesz egy emberjogi igazgatóság is, azonban a parlament határozatában benne áll az is, hogy egy magasrangú EU tisztviselőre lenne szükség egy special representative-re, vagyis emberjogi képviselőre. Ez egy olyan követelés, amelyet a parlament továbbra is hangsúlyoz, legalábbis a mi frakciónk ezt teszi. Többször is elhangzott a kapacitás problémája. Minden bizonyal ez a probléma több szinten is létezik, legutóbb azonban itt a szakbizottságban feltettem a belga soros elnökség képviselőjének a kérdést, hogy a magyar elnökség alatt melyek lesznek a legfőbb pontok ebben a témában, azt válaszolta, hogy a jövőben a külügyi szolgálat válaszol majd az ilyen jellegű kérdésekre. Láthatjuk tehát, hogy egy átmeneti fázisban vagyunk, létezik egy kapacitással kapcsolatos probléma. Példaként említeném, hogy a főképviselői poszt szintjén is létezik egy kapacitás probléma, hogyha Ashton asszony például Tunéziával kapcsolatosan nem nyilatkozik. Ezt mindenképpen bírálnunk kell. És természetesen ez is valószínűleg egy kapacitással kapcsolatos probléma, ami a delegációk szintjét életi hasonló a helyzet. Az imént a fókuszpontok létrehozásáról beszélt, és említette, hogy bizonyos delegációk nagyon kicsik, és itt nehéz helyzet alakult ki. Elmondta azonban azt is, hogy 120 delegációnak van hatásköre az emberi jogok kérdésében. Az EU-n belül a multilaterális grémiumok esetében is, és azt hiszem, hogy itt el kell érnünk azt, hogy a delegációk nagy része, ha nem is a legkisebbek, de mégis a legtöbb delegációnak legyen egy olyan fókuszpontja, amely százszázalékosan az emberi jogokra összpontosít, és hogyha bizonyos delegációk kisebbek, ez nem jelenti azt, hogy kisebb a szaktudásuk, de azt hiszem, hogy ez mégis problémát jelenthet. Úgy gondolom tehát, hogy ez a két legnagyobb deficit. Továbbá azt gondolom, hogy azok az elvárások, a, amelyek az új külügyi szolgálatra vonatkoznak, megnövekedtek az elmúlt időben. Rövid az idő, de egyre csak arról tájékoztatnak bennünket, hogy ez egy átmeneti időszak, kialakulóban van a szolgálat. Ez nem egy nagyon jó kommunikáció kifelé, és a parlament felé sem. Harcolnunk kell a kettős mérce ellen, ez mindenképpen fontos, de ezt meg kell tennünk a parlamenten belül is, hiszen ha őszinték akarunk lenni, akkor azt láthatjuk, hogy emberi jogi kérdésekben gyakran bizonyos országokkal kapcsolatosan gyorsan el lehet fogadtatni egy-egy állásfoglalást, más országokkal kevésbé, és azt hiszem ez nem csak a külügyi szolgálatot érintő probléma. Köszönöm. Az utolsó ponttal foglalkoznunk kell, tehát azt meg kell néznünk, hogy, lehet, hogy lehetünk egy kicsit következetesek, amikor az országokról van szó, hogy azonosan bánjunk mindenkivel, Utána nem látok további hozzászólót, Dave Nichols is le, reagálna. Az elhangzatokról, utána pedig Árnó asszony. Még van két napi rendi pontunk. Dave. Um... Csak egészen gyorsan visszatérnék néhány kérdésre, amely itt felmerült. Ami a 2010-es problémákat illeti, nem akarok ezekkel túl sok időt eltölteni. Inkább arra kell odafigyelnünk, hogyha az új struktúra feláll, működik, akkor már ne legyenek, ne álljunk szembe ugyanazokkal a problémákkal. Meg kell nézni a különböző nyilatkozatokat, konklúziókat, melyeket elfogadtunk az különböző látogatásokat bizonyos országokban, akkor azt tapasztaljuk, hogy amit elvártunk 2010-ben, az nem mindig történt meg. Voltak nyilatkozatok, de a minőségi számét az alkalmazott nyelvezet az nem az a nyelvezet volt, amit a nemzetközi humanitárius jogban alkalmaznak, hanem inkább a geopolitikai, geostratégiai kapcsolatok során használt nyelvezet volt ez, ami a szakértelmet illeti. Meg kell nézni, hogy milyen nyelvezetet használnak a különböző nyilatkozatok elkészítésekor. A tunéziai kérdés, ez egyik olyan ügy, amely nem csak a kapacitás problémákat veti fel, hanem a politikai akarat teljes hiányáról van itt szó. Arról, hogy a tagállamok itt lépjenek bármit és Nagyon sok példa van még erre. A régen a régi rendszerben az elnökség gyakorolt nyomást azért, hogy valami történjen, de a mostani helyzetben lehet, hogy a külügyi szolgálat nem lesz olyan helyzetben, hogy nyomást tudjon gyakorolni. Ami pedig a, a brüsszeli kohomot illeti, a az emberi jogi munkacsoportot. Gyorsan szólnék erről. Ez nem azt jelenti, hogy nem veszik majd figyelembe a fővárosokban lévő emberi jogi munkacsoportokat, nem. A brüsszeli székhelyű Kohom csak egy plusz kapacitást jelent. A brüsszeli munkacsoport mandátumát és a fővárosokban működő munkacsoportok mandátumát kell összehangolni. Ez azt is jelenti, hogy figyelemmel kell kísérni az összes szakpolitikát. Ez egyszerűen lehetetlen a fővárosban működő munkacsoportok vagy szakértők számára ezt ki kellett bővíteni. Például, ha az észak-afrikai országokról van szó a delegációk. Nincs elég erőforrásuk, ettől szenvednek, ez biztos, és éppen ezért eh, romlott az emberi jogi tevékenység az elmúlt években. Sokszor eh, zavart okoz, ha meg akarjuk tudni, hogy ki a felelős valamilyen kérdésé. Régen a tagállami követségekhez kellett fordulni ilyen ügybe, de most a követségek inkább az EU delegációhoz irányítják az embereket. Pedig ez nem így van, világosá kell tenni a tagállamoknak, hogy mi az ő feladatuk. Az EU delegációknak is lesznek erőforrás problémáik, ez a jövőben is így lesz, ez nem oldódott meg. Leleményesnek kell lenni, ami a szakértelmet illeti ennek igénybevételét, és sokkal rugalmasabban kell eljárniuk a tagállamoknak a téren, hogy ott nyújtsanak segítséget olyan területen, amelyen valóban rendelkeznek szakértelemmel. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Veronik szintén szeretne valamit mondani, kérdezi az elnök. Igen amikor David Nichols a nyelvvezetről beszél, és a nyilatkozatok időzítéséről, remélem, hogy ezek a problémák megoldódnak. Azután a tényleges munka, amikor a három EU által szponzorált állásfoglalásról van szó, vagy határozatról, Burma, Irán, Észak-Korea, sok minden történt, de egyetértek a nyelvezet és a prezentálás kérdésével. Nigéria, Kathy Ashton szóvivője Tunéziáról igen erőteljes nyilatkozatot tett ma reggel. Az emberi jogi kérdések, emberi jogi helyzet, és a két oldalú kapcsolatok megvalósítása között valóban kapcsolat kell, hogy legyen. Füle úrral kell erről beszélni, viszont ma reggel Eston asszony szóvivője igen világosan szólt az említett kérdésről. További kérdések? A tagállamok tagállamokat felelősségvállalásra kell továbbra is rávenni. Az EU delegáció úgy érzi, hogy koordinációs szerepe van, szerepük van, és viszont kevesebb kérelem érkezik hozzájuk emberi jogi kérdésben, mint annak idején a követségekhez. David szólt néhány esetről, vagyis arról, hogy az EU delegációhoz irányítják az emberi jogi aktivistákat. A lényeg az, hogy nem használtunk ki bizonyos alkalmakat, a lényeg az, hogy nagyobb kell, hogy legyen a bizalom, és találnunk kell utat, módot arra, hogy a terheket megosszuk egymás között. Nem lehet azt mondani, hogy Ez már nem az említettek feladata nem, itt a vízumok kérdésében például a követségek diplomáciai szakértelmét, szolgálatát ki kell használnunk, mert különben nem sikerül megbírkoznunk a feladatokkal. Remélem, hogy itt a, a jó szándék fog megnyilvánulni minden részről. Beszéltünk még a felelősségvállalásról, vagyis volt egy Néhányan úgy gondolják, vagyis bizonyos elképzelésük van a helyzetről, majd februárban még erre visszatérünk. A mandátum kérdése is felmerül az EU külön képviselőinek mandátuma akkor jár le. Itt arról van szó, hogy az EKS minden szintjén foglalkozzon a emberi jogokkal is most a munkakapcsolatokról van szó, nem tudom, hogy a jövőben ez hogy alakul. Az biztos, hogy ez a kérdés már a legmagasabb szinten is jelen van. Továbbra is boldogan megosztom az információkat és az önök elképzeléseit magamévá teszem, hiszen itt közös kezdeményezésről van szó. Köszönöm, mondja az elnökasszony. Ez igen érdekes volt, most pedig Jeep alelnök úr fog elnökölni, mert én nagyon szenvedek az időeltolódásról, hiszen az elmúlt hét éjszakát különböző időzónákban töltöttem, és éppen ezért most átadom az alelnök úrnak az elnöklést. Köszönöm, elnök asszony. Most a napirendi pont, hatodik napirendi pont kerül elő. Most módosítókról lesz szó, méghozzá a frontex kapcsolatos dokumentumról van szó, tanácsi rendelethez kapcsolódó módosításokról. Módosítók készültek az AFET bizottság véleményéhez, és ez a vélemény a Libe Bizottság elé kerül. A Libe Bizottság ezeket a módosítókat meg fogja vitatni, méghozzá január 25-én, 26-án. Éppen ezért az AFET és a DOA bizottságoknak fel kell készülniük erre a vitára és meg kell vitatniuk ezt a véleményt. Megadom a szót, köszönöm szépen a Lochpirer asszonynak a munkáját. A véleményt október 14-én a tavaly évben itt már az albizottságunkban megismerhettük. Nagyon is érdekes vita alakult ki, nagyon sok civil szervezet vett részt ezen a vitán. Kilenc kompromisszumos indítványunk van. Negyvennégy módosítót vett figyelembe ez a kilenc kompromisszumos indítvány, tehát ön a kilenc kompromisszumban bedolgozta ezt a 44 módosítót. És azt gondolom, hogy ezek a módosítók mind bekerültek, mind figyelembe vett őket. Az árnyék előadó volt néppárti képviselő, szociáldemokrata Alde és GUE részéről árnyék előadó. Azt gondolom, hogy azt követően, hogy Lochpiller asszony szót két a többiek is hozzászólhatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, akkor megköszönöm a Drohát titkárságának és a parlament jogi szolgálatának a munkáját. Köszönöm szépen, hogy együtt dolgozhatunk ezen a véleményen. Nekem mondjam, hogy nagy segítségemre voltak. Nem fogok minden módosítóra kitérni, de ha megengedik, az emberjogi Albizottságunk célja az, hogy a Frontex jobban dolgozzon. Azt szeretnénk, hogyha a Frontex jobban figyelembe venné az emberi jogi normákat és elveket. Igazából a Frontex munkáját hatékonyabbá szeretnénk tenni. És magasabb emberi jogi sztenderdeket szeretnénk bevezetni. Ebben ez egy szerepel benne, hogy legyen független értékelés, azt javaslom, hogy sokkal nagyobb átláthatóságot várjunk el a Frontex-tól az Európai Parlament irányba, irányába, szóban és írásban, de rendszeresen kérünk beszámolókat a Frontex-től. Szeretnénk, hogyha a vélemények világosan fogalmaznának, hogy hogyan kell figyelembe venni az emberi jogokat, a nemzetközi jogot. ezt szeretnénk kerülni a nagyon általános nyelvezetet. Arra kell ösztönözni a Frontexet, hogy használja fel a nemzetközi intézmények tudását, mint az UNCH, tehát az ENSZ emberi jogi tanácsának munkáját, és ügynökségek munkáját, és szeretnénk azt is, hogy képzés is ö, kerüljön napirendre. A, ez a tartalom, ami a folyamatot illeti. Második alkalommal folytatjuk ezt a vitát az albizottságunkban. Karácsony előtti utolsó héten Strasbourgban több kétoldalú tárgyalást folytattam az árnyék előadókkal és más parlamenti képviselőkkel. És ma délelőttig úgy gondoltam, hogy ezt a kilenc kompromisszumot el tudjuk fogadni, de el kell mondjam, tehát a bizottságunk ülése során is azon gondolkoztam, hogy a hetes kompromisszum nem tartható, mert azok a parlamenti képviselők, akik elfogadták, most másként nyilatkoztak. Aztán kaptam visszajelzést eredeti módosítómmal Komocákos úrtól, a Libe néppárti árnyék előadója készítette, aki néhány ponton megkérdőjelezte az általom előterjesztett javaslatokat. Ez egy hosszú lista, remélem azért találunk majd konszenzust, ami az alaptartalmat illeti, lehet, hogy ott azért problémák alakulnak ki, de majd meghallgathatjuk az érintetteket közvetlenül. De említettem, több kompromisszumos indítványt sikerült megalkotnunk, remélem ezek tarthatóak. Aztán van két szóbeli módosító, ahol Ar, azt kérdeztem a képviselőktől, hogy el tudják-e fogadni a kompromisszumot. Hát nagyon izgatottan várom, hogy megtudjam, hogy egyetértenek-e. Két záró megjegyzés. A néppárti jelentéstevő Komocákos úr véleménye vagy feedbackje nem kapcsolódott a szigorú értelemben vett emberi jogokhoz. Inkább a Frontex, és a nemzeti kormányok közötti kapcsolattal foglalkozott. De nincsen más bizottságunk, azt mondtam, hogy jó, hát akkor ezeket is vegyük be, mert nem volt más fórum, ahol ezekről szólhatunk volna. Remélem, hogy a Libében napirendre kerül ez. Aztán azt gondoltam, hogy támogatni a következő indítványomat. Eddig nem, decemberben nem kaptam ellenkező véleményt. Tehát én azt javasoltam, hogy az illegális szót ne használjuk a dokumentumban, hanem azt, hogy szabálytalan, irregular. A Frontex kapcsán, amikor Varsóban jártunk a Frontex ügynökségnél, néhány parlamenti képviselő Varsóban azt mondta, hogy az irregular, szabálytalan, sokkal jobb fogalom, inkább ezt használjuk. Ezt a módosítót csak egyszer fogalmazta meg a szövegben, abból kiindulva, hogy az egész dokumentumon végig ki fogják javítani az illegálist. Nem tudom, ha jól értettem-e, az AFET-ben csütörtökön lesz szavazás erről a véleményről. Nem tudom, ez elhangzott-e a tolmácsolásban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha megengedik, megkérdezem, hogy kére valaki szót ehhez a témához, ezek, ezek a javaslatokhoz. Συνεργασία που πράγματι είχαμε, αναλυτική συνεργασία για μια σειρά nagyon jó volt az együttműködés, a Lochpiller asszonya több ponton sikerült megállapodnunk. Többször megvitattuk ezt a szöveget. Elnök úr, azt szeretném elmondani, hogy a szöveg, a Frontexről szóló szöveg nagyon fontos, méghozzá politikailag és technikailag is, és ez ugye a jelentésből is kivehető. A fő eszköz, a fő elem az, hogy két dolgot kombinálunk egymással, Egyrésztről a hatékonyságot, a Frontex hatékonyságát és ütőképességét szeretnénk megőrisíteni, és szeretnénk, ha tiszteletben tartanák az emberi jogokat jobban, mint eddig. Egy ilyen szöveg közvetlen hatással van a, közvet, a közös erőfeszítésre, tehát fontos a hatékonyság és értékeink megőrzése, illetve az illegális bevandorlás kérdését is meg kell tudni oldani. Ezt akartam itt megjegyezni. De arra is utalnom kell, hogy mennyire fontos a Frontex egy partner ország szempontjából, amely Európa szélén helyezkedik el, és amely súlyos problémákkal rendelkezik. hihetetlen számú bevándorlóval kell megbirkóznia. Azt, hogy görög vagyok, elnök úr, ez csak oda vezet, hogy én különösen érzékenyen reagálok a Frontexre, az emberi jogokra. 90%-a, megismétlem, 90%-a az illegális vagy szabálytalan bevándorlóknak Először Görögországból érkeznek. Görögország az első célállomása az illegális bevándorlóknak, vagy a szabálytalanul bevándorlóknak. Éppen ezért nagy figyelemmel kísértem ezt a témát. Ez az a logika, ennek a módosítónak is a célja, amelyet árnyék előadóként a néppárt nevében benyújtottam. Persze figyelembe kell venni az emberi jogokat, nem szabad engedményeket tenni. De fontos a Frontex hatékonysága, sem szabad csökkenteni. Ami Lachpiller asszony jelentését és módosítóit illeti, köszönöm szépen az együttműködést, köszönöm a megértést, amelyet tanú, ö, tanúsított irányúban, köszönöm szépen, hogy nyíltan, ö, nyílt szellemiséggel fogadta ezeket a módosítókat, nyitott voltam módosítókra, az emberi jogoknál ez pont jó. Egy dologban nem értek egyet Lochbiller asszonynal, méghozzá azt gondolom, hogy az ön szövegének elfogadása negatívan hatna a Frontexre. Ez azt jelenti, hogy nem vezetne az emberi jogok optimalizálásához, tehát a bizottsági szöveghez képest az önvéleménye nem jelenten előrelépést. Ebben nem értek egyet vele ezen a területen, de az együttműködés nagyon jó volt. Most már az AFET szavazás közeledik csütörtökön, ugye? Én meg vagyok arra győződve, hogy megtaláljuk majd a közös nevezőt. Még egyszer minden árnyék előadónak köszönöm, minden bizottsági tagnak is köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretne valaki, még valaki esetleg hozzászólni ehhez a témához, a módosító indítványokhoz, szóbeli indítványokhoz? Senki? Esetleg a jelentéstevő asszony szeretne még hozzászólni? Mint hogyha most nem hallunk a liberálisoktól és a góésoktól és a szocialista előadóktól, sajnos nagyon nehéz összegeznem, hiszen csak egy véleményt hallottunk a néppárt részéről. A mai visszajelzések alapján, hát nem tudom, a többiekét ismertetni, nem remélem, hogy holnap vagy holnap után világosabb képet alkothatunk a helyzetről, arról, hogy milyen mértékben tudjuk támogatni a különböző kompromisszumokat. Szeresképpen szeretném elmondani, hogy az én célom nem az, hogy a Frontexet megterheljem, nem szeretném, hogy a munkákat ne tudják elvégezni, nem akarok túl nagy terhet róni rájuk, de az összes kompromisszum, most a másik végletet is említeném, remélem, hogy nem jutunk odáig. Aztán, ha lesz egy olyan dokumentum, ahol emberi jogok nagyon szépen megfogalmazva szerepelnek, de nem lesz foguk. Nos, hát a Frontex ezzel nem tudjuk garantálni, hogy valóban az emberi jogi sztentedeket figyelembe veszik. Ha nem tudom ezt elérni, akkor visszavonom az aláírásomat. Remélem nem jutunk eddig a másik végletig, hogy vissza kell vonjam. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy meg fogjuk találni a megfelelő megoldást. Van még egy hozzászólásunk. Az árnyék jelentéstevő részéről Meggyőződésem, hogy nem lesz szükség arra, hogy döntéseket hozzunk arra vonatkozóan, hogy esetleg aláírásokat vonjunk vissza, vagy hasonlók. Abból indulok ki, hogy Lochbiller asszony elég ügyes ahhoz, hogy kiküszöbölje az ehhez hasonló nehézségeket. Szeretném azonban kiemelni, és ragaszkodom ehhez, hogy bármilyen nehézségeket is neveztem meg, ezek mind korlátozott számú pontokra vonatkoztak a jelentésben, és el is, elmondtam azt is, hogy miért tartom problematikusnak ezeket a pontokat. Azonban itt és most valószínűleg mi vagyunk az egyetlenek, akik már tájékoztatták Lochbiller asszonyt az álláspontunkról az egyes, a jelentés egyes pontjaival kapcsolatosan, de logikus az is, természetesen, hogy meg kell várni a többi frakció reakcióját is. Mindenképpen azonban reménykedem abban, hogy optimális megoldást sikerült találnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az elhangzottak után Loch Béler asszony az árnyék jelentéstevővel képes lesz megoldást találni. Howitt úr azonban szeretne szintén hozzászólni. Tessék! Elnézést kérek. Gondoskodni fogok arról, hogy eh, az árnyék jelentéstevők elvet végezik a munkájukat. Eh, elnézést, hogy eddig ezt nem tudták megtenni. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezzel le tudjuk zárni a hatos napi rendi pontot. Van még egy napi rendi pontunk. Már csak 10-15 eh, percünk van azonban. A hetes pont esetében egy jelentésről van szó, egy küldöttségi jelentésről. Egyes képviselők egy AFET delegáció keretében az ENSZ közgyűlésére látogattak el. Ez egy, egy tíz tagú delegáció volt, és Lochbiller asszony is részt vett ezen az úton. Számos találkozóra került sor a delegáció kiküldetése során. Leichtfried úr szintén részt vett a delegáció munkájában. Az afrikai helyzetről esett szó elsősorban a dél-szudáni helyzetről, valamint az ENSZ biztonsági tanácsával kapcsolatos kérdések is felmerültek. Azt gondolom a szudáni kérdés volt a legfontosabb témája a vitáknak. Szudánban jelenleg népszavazás zajlik, és várjuk az eredményeket. Linár Edvidson asszony a brüsszeli emberjogi bizto, bizottság vezetője szintén ott volt a tárgyalások során, ezért arra kérném őt, hogy mondjon néhány szót erről az útról. Köszönöm szépen. Kaptam egy javaslatot. Leichtfried úr esetleg felszólalhatna elsőként, elmondhatná a véleményét a delegáció útjáról. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Sajnálom, hogy csak tíz percünk van, mert fél órát is tudnék beszélni, de most megpróbálok röviden szólni. Először is elmondom, hogy az egész delegáció munka nagyon érdekes volt, az előkészítés nagyon jól sikerült, magas szintű találkozóink voltak. Hadd mondjam el, hogy a Lisszaboni szerződéssel életbe lépett változások azt is jelentik, hogy sokkal jobb lehetőségünk van ma arra, hogy magas beosztású emberekkel találkozunk. Ez csak általános megjegyzés volt. Ahogy ön említette, elnök úr, a szudáni kérdés az egyik nagy megvitatandó kérdés volt. Az összes partner, akivel találkoztunk, bizonytalan volt a népszavazás kimenetelét illetően. Nem tudták, hogy sikerül-e ezt valóban ilyen rövid idő alatt előkészíteni, és az ENSZ nagy erőfeszítéseket tett más partnerekkel együtt, és most úgy tűnik, hogy a népszavazás jól sikerült, rendben zajlott le, ahogy a sajtóból értesültünk róla. Másik kérdés, az emberi jogok kérdése általánosságban, a finanszírozással összefüggésben. A gazdasági válság megakadályozza, főként az ENSZ-t abban, hogy elég pénz alapot szerezzen az emberi jogok megsértése elleni harchoz. A tagállamoknak most kevesebb a pénzük, mint a múltban. Főként azon szervezeteknek, amelyeknek nem kötelező fizetniük, ezt csak önkéntesen teszik meg. Ez volt az egyik megvitatott kérdés. Azután az Emberi Jogi Bizottság Tól megkérdeztük, hogy hogyan szervezik a munkát New Yorkban és Genfben. Arról volt szó, hogy jobb lenne, hogyha az administratív munkát New Yorkba végeznék, és a többi munkát Genfben takarékosság és szempontokból. A másik kérdés az volt, hogy hogyan lehetne megküzdeni a következő helyzettel. Néha a tagállamok megpróbálnak belekapcsolódni az emberi jogi tanács munkájába olyan tagállamok, amelyeknek az emberi jogi rendszere igazából nem valami jó. Kell őket bevonni, és így akkor nyomást lehetne rájuk gyakorolni, vagy nem. Volt egy másik igen érdekes kérdés, az EU most Lisszabon után megpróbál több hatást gyakorolni az ENSZ rendszeren belül. Valószínű lesz szavazás arról, hogy ki beszéljen az EU nevében, milyen beosztású tisztviselő. Néhány héttel látogatásunk előtt volt egy szavazás, és azok az országok, amelyeket az EU kedvezően kezel, például kereskedelmi ügyekben, az AKC országok kétharmada, vagy még több az EU ellen szavazott ebben a kérdésben. Ezen országok képviselőinek világosan elmondtuk, hogy mi nem így gondolkodunk a barátságról. Világosá tettük, hogy ezt nem tekintjük baráti gesztusnak az EU irányában. Nagyon sok más érdekes kérdést is megtárgyaltunk. Összefoglalásként elmondom, hogy érdekes volt ez a látogatás, nagyon jól megszervezték, köszönöm a szervezőknek, és sportosak is voltunk mert az ENSZ irodái eh, New Yorkban különböző helyeken találhatók, és mindig úgy döntöttük, hogy az irodák vagy épületek között sétálni fogunk. Új szót alkottunk, szlájztunk, Márcsnak neveztük ezt el, mert eh, egész nap gyalogoltunk. Igen, egészséges volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Beszámolót. Nagyon sajnálom, hogy nem volt fél óra időnk erre. Lochbiller asszony talán szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. Túl sok hozzáfűzni való nincs az előttem szóló beszámolójához. Vasaid asszonyal találkoztunk a csilei államfővel, most egy új egységet vezet, nagyon sok munkája van. Szeretne sok pénzt kapni ahhoz, hogy a munkáját el tudja végezni. Örömmel hallottuk, hogy a nők helyzete háborús konfliktusban téma egyik fő kérdés számára. Egyébként ezzel kapcsolatosan a parlamentben is állásfoglalás javaslat született. Ezen kívül a gyermekágyi elhalálozással is foglalkozik, és a nők szegénységével. Jó lenne, hogyha legközelebb, ha Brüsszelben jár, eljön a parlamentbe, és tájékoztatna minket. Köszönöm szépen. Erizon asszony kérdezni, kérném meg arra, hogy szóljon hozzá a témához. Köszönöm, elnök úr. Nagyon kevés az időm, úgyhogy rövid leszek. Az volt a szándékom, hogy tájékoztassák, tájékoztassam önöket arról, hogy az 56-os emberi jogi ülésszakon mi történt. Karácsony előtt a közülés 56 állásfoglalás, vagy inkább határozatot fogadott el emberi jogi kérdésben. Nem tudom ezt az 56 határozatot felsorolni, de ez igen nagy szám. Kiemelnék azért néhányat. A legtöbbet konszenzussal fogadtak el, de a média arra figyelt, amit nem fogadtak el. Szóljunk ezekről. Országokkal is foglalkozott a közgyűlés. Irán, Myanmar, Észak-Korea, közel-kelet, 11 határozat született ezekről. Ha megnézzük a tematikai határozatokat, a bíróságon kívüli eljárásokról volt szó vagyis a bíróságon kívüli, bírósági ítélet nélküli kivégzése kérdésében történtek határozatok, azután a szexuális beállítottság kérdése, ez volt a legvitatottabb pont. Az EU szeretett volna szólni ezen személyek sebezhetőségéről, kiszolgáltatottságáról, ról. Végül ezt visszavonták, de az USA erőteljesen hozzászólt, és végül is a államok többsége elfogadta ezt a határozatot is. Azután a halálbüntetésről egy másik nagyobb többséget kapott, mint valaha, az halálbüntetés törlése, ez sikernek tekinthető. Azután volt néhány más erősen vitatott határozat, fajüldözés, fai megkülönböztetésről végül is ezek a határozatok erősen elítélték az említett cselekményeket. A női foglyokkal való bánásmód. Nem szabad elfelejteni ezeket az új szabályokat itt az EU-ban, akkor, amikor itt az EU-n belül állásfoglalás tervezetek születnek. Például az eljárási jogokkal kapcsolatosan születni fog nem sokára irányelv, hogy ezeket figyelembe kell venni. 2014-ben lesz egy világkonferencia a benszülöttek, őshonos lakosság jogairól. Nem akarok hosszasan beszélni, ennyit mondanék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a nagyon rövid beszámolót. A 85 állásfoglási indítványról nagyon nagy tiszteletet érdemel, ahogyan önök elvégezték a feladatukat. Szeretném elmondani, hogy az elkövetkezendő hetekben egy delegációt alakítunk majd. Ez a nyolcas pont az egyéb kérdésekhez tartozik. Kezdetben Berzsia asszony jelezte, hogy szeretne hozzászólni ehhez. Parancsoljon! Igen, az ülés elején kértem szót, de rosszul értett mondandómat az elnök asszony, közben nagyon sok pontot kellett megvitatnunk. Azt javasoltam, hogy a tunéziai helyzetről kellene beszélnünk. Már többször ezt felvetettem, de ott valóban súlyos cselekmények történtek az elmúlt hétvégén. 26 vagy lehet, hogy 50 halott volt, lehet, hogy a lista még hosszabb lesz, hiszen minden órában új információkat kapunk Tunéziából. Az albizottságnak valóban foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel. Barbara utalt erre néhányan harcolunk, ezért Sákasszony is dolgozik ezen a témán, hogy mi azért fogunk küzdeni, hogy valóban legyen vita erről plenáris ülésen, itt az EP-n belül. Ez nagyon jó dolog lenne, ha megtörténne, de ennek ellenére az Emberi Jogi Albizottságban foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. El kell gondolkodnunk ezen. Még akkor is, hogyha engem büntetnek, és nem megyek a tunéziai delegációba, ez azért probléma, mert én, probléma, mert én kimondtam, amit mások nem mernek kimondani, vagyis az, hogy itt az EP-ben két mércével mérnek, de bizonyos frakciók nem támogatták ezt, és végül is elutasították kérememet, hogy a tunéziai delegációban részt vegyek. Nem kell nekem Tunéziába elmennem, azért, hogy tudjam, hogy mi történik ott. Szerintem másképpen kell kezelni ezt a kérdést, és foglalkozni kell a helyzettel. Most nem találom éppen a jegyzeteimet, mert még szeretnék szólni valamit. Árnó asszony azt mondta az előbb, hogy Aston asszony szóvivője világosan beszélt arról, hogy mi történt ott a hétvégén, de el kell mondjam, hogy felhívta a tunéziai hatóságokat arra, hogy visszafogottak legyenek, és ne folyamodjanak erőszakhoz. Ez világos állás foglalás, eh, mikor 30-50 halott volt, hogy nyugtalanította őt az erőszak. Még el sem ítélte azt, hogy halottak voltak Tunéziában a hétvégén. Ez nem lehet elfogadni itt az EU-ban. Eh, sajnáljuk, hogy erőszak volt, de ezek nem világos és kielégítő szavak. Hát itt botrányos eh, cselekmények történtek. A az emberi jogi aktivisták szenvednek, bebörtözik őket. De itt most állampolgárok tüntettek, aztután összegyűjtik őket az utcán, megölik, és aztán a holttestüket szétszórják az országba valahol amikor súlyos események vannak, mint Tunéziában, akkor mindannyiunk felelőssége az, hogy ezeket elítéljük, hiszen az EU hitelességéről, az EP hitelességéről van szó itt emberi jogi kérdésekben. Szerintem nem hagyhatjuk szó nélkül ezeket az eseményeket, közbe kell lépni, reagálni kell az EP-ben a plenárison, de itt az albizottságban is, hiszen ez a kérdés ennek az albizottságnak a hatókörébe, hatáskörébe tartozik. A bizottsági szóvivő szavai valóban nem voltak kielégítőek véleményem szerint. Köszönöm szépen. Azt hiszem, az, amit elmondott, helyén való és helyes. A jövő heti plenáris ülésen mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, és az albizottság egy külön e célból összehívott ülésén is foglalkozni fogunk ezzel a kérdéssel egy bűróülésen. Azt hiszem, hogy a az ünnepek alatt, amikor az Európai Parlament munkája szünetelt, nagyon drámai helyzetet teremtett, ami az emberi jogok helyzetét illeti Európában és a világban. Drámai eseményekre került sor. Erről már szó esett az egyes napi rendi pont alatt. Említettük a Hodorkovszki, Levegyev ügyet, például szó esett a fehér oroszországi választásokról. Gondolhatunk itt számos ellenzéki letartóztatásáról is szó esett, Tunéziáról is szó esett. Ezek olyan ügyek voltak, amelyek nagyon drámai drámai módon alakultak a karácsonyi időszak alatt. Nem tudom, van-e összefüggés a között, hogy az európai intézmények a karácsonyi időszakban nem tudtak reagálni ezekre az eseményekre, és a között, hogy ezek ilyen halmozott módon következtek be. A parlament nem tudott reagálni a fehér oroszországi eseményekre például. Jövő hét szerdáján a Euronest összeül, és megtárgyalja a fehér oroszországi kérdést, és az AFET is foglalkozni fog vele. Ez egy megfelelő időpont, azt hiszem, arra, hogy beszéljünk erről, és megfelelő döntéseket hozzunk. Nem szabad tovább halogatni a döntést, és nem szabad továbbra is csak a párbeszédre összpontosítunk, tennünk kell valamit. Hölgyeim és uraim, az időnk lejárt. Szeretném megköszönni a részvételt önöknek. Biller asszony még egyszer, tessék. A, támogatom, amit eh, Verzsát asszony említett. Valóban szólni kell Tunéziáról a bizottságunkban is, mikor a delegáció visszatér. Ö, szenteljünk időt erre. Van egy kérdésem, talán a titkársághoz, nem tudom, hogy ez igaz-e. Az EU Observerben olvastam egy cikket arról, hogy Catherine Ashton főképviselő asszony egyetért egy Kínával kapcsolatos fegyver ellenes embargóval. A kínai fegyver embargót a Tiananmen téri mészállás követően vezették be, konkrét követeléseket tartalmaz. Mert arról szólt a feltételrendszer, hogy mikor lehet feloldani az embargót. Nem tudom, tudnak-e többet erről? Nem tudom, ez egy következő vita, ez, ez egy emberi jogi vita. Azt hiszem, hogy erre is oda kellene figyelni, vagy lehet, hogy a cikk téves álláspontot képvisel. Akkor is, hogyha e, vannak sokan ott kint a világhálón, akik figyelik ezt a vitát, nagyon kis körben zajlik ez a vita, igen, intézményi kérdéseket vet fel ez a kérdés, ez még túlmutat Árnó asszony felelősségén, vagy hatáskörön is. Csütörtökön és pénteken, december közepén, 16-án 13 volt az Európai Csúcs, ahol állítólag a asszony több stratégiai dokumentumot mutatott be, amelyek Kínával, Oroszországgal, Amerikával kapcsolatos stratégiákat érintették, és valóban szó került a Kínával szembeni fegyverembargó kérdése, bonyolult kérdés, ugye a szankciók kérdése, ez nem csak az Európai Tanács határozata. Azt szeretném javasolni, hogy Albertini úrhoz intézem majd a kérdést az AFET ülés elején. A titkánság területén igyekszünk megszerezni, a titkánság igyekszik megszerezni ezeket a dokumentumokat, ezek persze nem közdokumentumok, Kérdezősködtem már ezekről a dokumentumokról, idézték őket, de még nem találkoztam az eredeti dokumentumokkal. A fegyverembargó kérdése. Lehet, hogy új intézményi politika alakító szerkezet alakult ki. Tehát az is, hogy a parlament nem is tudja, hogy a főképviselő asszony milyen új utakon jár. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez a kérdés nem új, már szóltunk erről, de köszönöm szépen, hogy tisztázták ezt. Most pedig még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a jelenlétet. Köszönöm a meghívott vendégeknek, köszönöm szépen a tolmácsoknak a munkát, és zárom az ülésünket. Köszönöm szépen.